Hölgyeim és uraim, csapjunk a lovak közé, és lássunk neki a munkának. Ahogy azt már korábban is mondtam, ezt az ülést rögzítjük és az interneten sugározzuk. Lukászi úrat szeretném üdvözölni, akit a titkárság új alkalmazottja, Lukácsi valószínűleg. Ezért nőt külön üdvözölném a magyar, új magyar kollégát, aki a szövegek ellenőrzésével foglalkozott korábban is, nem ebben a bizottságban, remélem, hogy a jogi bizottságban is otthon érzi majd magát. Most legalább tudják, hogy kiről is van szó. Üdvözöljük tehát. Első dolgunk, hogy a napirend tervezetet elfogadjuk. Ja, egyébként csak ma délután tart az ülésünk, ugyanis holnap folytatódik az új bizottság végtatásának folyamata, ezért csak ma délután tart az ülésünk fél hétig, ezt követően koordinátorok ülésére kerül sor. Szeretnék tehát most már mindenkit emlékeztetni arra, hogy ne menjenek haza, a koordinátorok üléség maradjanak itt. A napirend tervezetet mindenki megkapta és elolvasta, teszem fel, ezért az ülés előtt Reinger úr azt kérte, hogy a napi rendet egészítsük ki egy további ponttal. Eszmecsere a parlament és a bizottság közötti keretmegállapodásról. Nekem nincsen ellenvetésem, nem tudom, van-e valakinek ezzel kapcsolatban ellenvetése. Nincs, akkor ezt is hozzátezzük a mai, felveszük a mai napi rendünkre és mivel senki nem emelte fel a hangját, úgy veszem, hogy a napirend tervezet mindenki számára elfogadható, és eh, Rankel úrnak rögtön meg is adom a szót, hogy vezesse fel ezt a keret mm, megállapodás témát. I have said that we uh, have now... Elnök úr, jó néhány ülésre került sor. Először csak az Európai Parlament azon hat képviselői között, akik a parlamenti küldöttséget alkotják. Léne úr vezeti egyébként a parlamentnek ezt a küldöttségét. Barózó úrral találkozott Léne úr, hogy a keretmegállapodás keretéről megállapodjanak, úgymond. Ezt követően pedig Barózó elnök úrral kettő, kimondottan gyümölcsöző egyeztetésre került sor. Hornap egy roppant fontos ülésre kerül sor, a parlament küldöttsége és az Európai Bizottság küldöttsége között. a két oldalt Léne úr és Barozó úr vezeti. Mindannyian részt veszünk majd ezen az ülésen. Beszámolhatok e bizonyos eredményekről. Nem szeretnék ezekről most részleteiben szólni, mert bizony roppant érzékeny, kényes, és ezért mondjuk ki, hogy kicsit hívkos is még ez a kérdés. de annyit azért elmondhatok, hogy bizonyos előjogok a kezdeményezési jog, illetve tehát a kezdeményezési joggal kapcsolatban, illetve a bizalmatlansági indítványa kapcsolatban. Nemzetközi kapcsolatok terén, illetve azzal kapcsolatban, hogy a plenárisokat plenáris ül, a biztosokat plenáris ülésen kell meghallgatni az Európai Parlamentben. Ezek azok a területek, ahol eredményekről számolhatok be, és az eddig, amiről eddig megállapodtunk, az mind összhangban van a Lisszaboni szerződés rendelkezéseivel, eset, egyes esetekben még túl is mutatnak a Lisszaboni szerződésben foglaltakon, de soha nem mennek ezekkel szemben. Amikor a Lisszaboni szerződés eh, rendelkezésein túlmutató eredményekről van szó, akkor ez szinte mindig a parlament javára történt. Szerintem ez egy mindenki számára roppant kedvező megállapodás, nagyon jól állnak a dolgok, mondhatom. Mindkét fél elfogadta azt, hogy a parlamentnek is kell, hogy legyenek új előjogai, jogosítványai, és elfogadták azt is, hogy a Lisszaboni szerződés megfelelően korlátozta ezeket a jogosítványokat, előjogokat. A két álláspont között megtaláltuk, úgy vélem, az arany középutat, és a keretmegállapodás fő vonalairól holnap vagy ezen a héten szerintem meg tudunk állapodni. Ezek persze politikai fővonalak, a legfontosabbak ezek azonban. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottságról szóló zárószavazást megelőzően megállapodjunk erről. Persze a technikai részleteket csak az Európai Bizottság beiktatását követően fogjuk tudni és érdemes rendezni. De azt várakozásaink szerint erre húsvét körül vagy húsvét után kerül majd sor. De a parlament politikai eh, jogosítványai tekintetében, amelyek ugye újak is, amelyeket megpróbálunk biztosítani. Nos, ezekkel kapcsolatban mindenképpen megállapodunk még az Európai Bizottságról összetételéről szóló parlamenti zárószavazást megelőzően. Teljes mértékben elégedett vagyok a parlamenti frakciók közötti konszenzus tekintetében a főbb frakciók, a zöldek, a liberálisok, a szocialisták és a néppárt egyetértenek ez ügyben. És az Európai Bizottság is nagyon pozitívan áll ehhez a kérdéshez. Nehéz kezdet után nagyon jó irányba mozdult el az Európai Bizottság. bizottság és a parlament közötti intézményi kapcsolatokban nagyobb eredmények várhatóak, de például a nemzetközi kapcsolatok terén kevésbé lennék ambíciózus. Egy valamiről biztosíthatom önöket, kedves kollégák, a tanács és a parlament egyenlő elbánásban részesül majd az Európai Bizottság részéről. Az Európai Bizottság belátta, hogy a Lisszaboni Szerződés életbelépésével az Európai Parlament pontosan ugyanolyan elbánásban kell, hogy részesüljön a tájékoztatás és annak időpontjai, határidői tekintetében, mint maga az vagy Tanács, mint maga a tanács. Ezt roppant fontosnak tartom, hiszen ugye a bizottság kezdeményezi a jogszabályokat, és a tanács és a parlament közösen, mint két jogalkotó intézmény fogadja el a jogszabályokat. Végre valahára egy szintre kerültünk a tanácssal, egy olyan elvez, amelyet egyértelműen elfogad az Európai Bizottság, ezt garantáltak vehetjük. Ez, az, ez volt a tárgyalások egyik középpontja, amelyről sikerült megállapodnunk. Holnap lesz a következő ilyen egyeztetés, ezt követően természetesen először az elnökök értekezletének számolunk be, majd ezt követően az Alkotmányügyi Bizottságnak, mint illetékes bizottságnak arról, hogy a keretmegállapodás ügyében hova, meddig jutottunk. Köszönöm szépen a munkát és az információkat, amiket kaptunk. Hogyha van ezzel kapcsolatban hozzászólás, akkor kérem, tegyék fel a kezüket. Nincs hozzászólási kérelem. Köszönjük szépen a kollégának ezt, ezeket az információkat, ezt a kezdeményezést, és örülünk annak, hogy jól haladnak a tárgyalások. Második napi rendi pontunk az elnök közleményei. Először is szeretnék arra emlékeztetni, hogy az EPP, az EPP kollégá részéről Sziaszka kollégát nevezték ki jelentéskészítőnek mégpedig a jobb jogakotás témájában. Ennyi lett volna az elnöki közlemény. Ezen kívül volt még egy delegációs találkozó Spanyolországban, egy olyan találkozó, ahol az európai politika képviselői vettek részt december során, és ennek a találkozónak a célja a spanyol elnökség előkészítése volt. Mindenki, aki részt vett ezen a találkozón, az itt van ma is, és csak szeretnék röviden arra emlékeztetni, hogy sikerült találkozni Pescarigo európai ügyi államtitkárral is, és elmondta, hogy a Lisszaboni szerződést mindenképpen be fogják vezetni, végre fogják hajtani. Ez az prioritása a spanyol elnökségnek. Ezen kívül voltak olyan kérdések is, amelyek felmerültek a mi szakbizottságunkkal kapcsolatban. Például a turnusszerű soros elnökség, ezen kívül felmerült a külügyi kérdéseket felelős főképviselők kérdése is, ezen kívül volt vita is amelyet az Európai Külügyi Szolgálatról folytattunk. Intézményközi megállapodást szeretnének, amely hatékony ebben a kérdésben. Volt még egy nagyon sürgős kérdés, és még pedig a parlament bevonása, illetve az, hogy 18 új tagot kell bevonni a parlamentbe, ezt Zapatero úr is megismételte a plenárison, erre bizonyára emlékeznek. Ezen kívül egy jelentést is tervezünk annak érdekében, hogy ez a népi kezdeményezés, amelyet a szerződés is előirányoz, az valóban életbe tudjon lépni. A spanyol elnökség egyet ért azzal is, hogy az Európai Uniónak hamarosan csatlakoznia kell az emberi jogi egyezményhez, és ezen kívül találkoztunk még különböző szakbizottságokkal, Arieszke Nyette vezetése alatt. A találkozó után egy nappal két módosítót fogadtak el a spanyol alkotmányjal kapcsolatban a Lisszaboni szerződés miatt. Az egyik a szociálitásra vonatkozik, a másik pedig az Európol politikai irányítására. Az autonóm területek kapcsolatban emlékeztettek arra, hogy ezekre ki kell teljeszteni az Európa Europol hatáskört. Ezen kívül talál ö, kosztunk ö, más képviselőkkel, és általános beszédeket tartottunk, e, egyetemi képviselőkkel, illetve egyetemi hallgatókkal is találkoztunk, és kitértünk arra, hogy az Európai Uniónak sokkal több képességre van szükség ahhoz, hogy valóban igazán demokratikus legyen, és ezt bemutathassa a világ szinterén is. Ezen kívül találkoztunk még az este, egy, az e, este folyamán professzorokkal, ők is elmondták a véleményüket, írásbeli szöveget is el akartak nekünk küldeni, Reméljük ezt megkapjuk. Tehát valóban nagyon-nagyon érdekes vitákat folytathattunk. Tehát jó lenne, ha megkapnánk ezeket írásban is, és újra elolvashatnánk ezeket. Találkoztunk a civil társadalom képviselőivel is. A fő téma az állampolgárok számára az mindig az információ, illetve az, hogy hogyan lehetne ezeket az információkat jobban átadni az állampolgárok számára, hogy még jobban be tudjuk őket vonni az európai vitákba. Így ezzel már le is zárhatom a második napirendi pontunkat. A harmadik napirendi pont a jegyzőkönyvek elfogadása, mégpedig november 3-a, 4 -a, november 30-ai, illetve november 30-ai, december 1-i jegyzőkönyvek elfogadása, a jegyzőkönyveket megkapták, hogyha van megjegyzésük, azt megtehetik, ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. Negyedik, negyedik napi rendi pontunk következik. Nagyon fontos téma ez, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozására irányuló megállapodás intézmény vonzattai, Ahogy tudják, ezt a témát az elnök 2002. december során jóvá hagyta. Itt az Alapvető Jogok Szakbizottsága, a LIBE is szétvesz ebben a munkában az 50-es cikk értelmeben az eljárási szabályzatban. Én, illetve az Alapvető Jogok Szakbizottságának alelnökei tették a kezdeményezést, és Jauregui kollega fogja majd a jelentést elkészíteni, és mindenképpen eszmét kell cserélnünk még azelőtt, mielőtt a tanács és a bizottság dönt a mandátumról. Ahogy mondtam, a, ahogy mondtam, a spanyol elnökség során szeretnének már valamilyen fajta megállapodásra jutni. Lehet, hogy az lenne a legjobb, hogy azonnal megadnám a szót Jauregui kollégának. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr! Jelenleg a jelentés eh, előkészítése folyik itt az Európai Parlamentben, és eh, véleményem szerint az, ez lesz az egyik legfontosabb dokumentum az Európai Parlamentnek a Lisszaboni szerződés értelmében. Tudjuk, hogy a hatos cikkben, a szerződésben nem csak az akarat van kifejezve, hanem az az eltökéltség is, hogy hogy az Európai Uniónak csatlakoznia kell az emberi jogokról szól Európai Egyezményhez. Mióta az Európai Unió létezik, mindig is problémák voltak, illetve kételjek voltak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene bevonni az emberi jogokat a közösségi jogba. Egészen, egészen a 70-es évekig néhány alkotmánybíróság, konkrétan a német, illetve az olasz alkotmánybíróság akkoriban nem azt mondta, hogy a közösségi jog konfliktusban áll, ellentétben áll az emberi jogok védelméről szóló Európai Egyezménnyel. A bíróság akkoriban kettős célt követett, először is szerettek volna egy saját kartát kifejleszteni, egy saját EU-s kártát, amely az európai amely az emberi jogokat, illetve az alapvető szabadságokat megvédené. Ezt formalizálták később a nizai szerződésben. A Lisszaboni szerződésben pedig most az első bekezdésben, a 16-os cikkben ezt felvették. Tehát ez azt jelenti, hogy már megvan a saját kartánk a három kivétellel, amely itt megjelent a karta során, vagyis Egyesült Királyság, csak Köztársaság, Lengyelország, ez a három kivétel, de igazából a Lisszaboni szerződés során formálisan már elfogadtuk ezt, most pedig a következő lépésre kerül sor, vagyis a hatos cikk második bekezdése, és ez pontosan a, ez az Európai Uniónak a hozzájárulása ahhoz, hogy meg lehessen védeni az emberi jogokat és ez megfelel annak a 9 széknek, amelyet 2005-ben az alkotmány során elutasítottak. Ez a meghatározás a szerződésben arról, hogy csatlakozni kell az egyezményhez, ez egy olyan kérdés, amelynek értelmében a, luxemburgi bíróságot is megkérdezték. Azt kérdezték meg, hogy hogyan tudna csatlakozni az Európai Unióhoz az egyezményhez, és a bíróság már 96-ban arról döntött, hogy ehhez a szerződések alkotmányos megváltoztatására van szükség. Ez azt jelenti, hogy, ez, hogy ennek a határozatnak be kell kerülnie az Európai Unió primér jogába. Az, hogy tavaly december 1-én a karta életbe lépett, és amikor az Európai Unió ö, csatlakozik az egyezményhez, akkor sokkal erősebb lesz a jogi keret ahhoz, hogy az emberi jogokat, alapvető szabadságokat be lehessen vonni a közösségi jogba. Ez vonatkozik az Európai Unió intézményeinek munkájára, és ez rögzítve van. Azonban arra is szükség van, hogy a két jogi normát, tehát a kartát és az egyezményt egymással össze kell ezeket kötni. mert van a luxemburgi bíróság, illetve a strasburgi emberi jogi bíróság. Tehát ez lenne ennek a jelentésnek a célja tulajdonképpen, annak a jelentésnek, amelyet a, az 50-es cikk értelmével fogunk elkészíteni a LIBE szakbizottsággal együtt. Tehát ennyit szeretném, szerettem volna mondani a jelentés eredetéről. A következőt szeretném még mindenhez hozzáfűzni. Nagyon sok technikai, illetve politikai jellegű kérdés merül fel, amelyeket meg kell majd oldanunk a jelentésünkben. Először is felmerül az a kérdés, hogy az Európai Unió hogyan fog csatlakozni az egyezményhez. Amire koncentrálnunk kell, az az, hogy lesz egy szerződés az EU, illetve minden olyan állam között, amelyek részesei az Európai Egyezményhez, és ugyanakkor ebben benne lesznek majd a módosítások is az egyezménnyel kapcsolatban, illetve a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban. A Lisszaboni Szerződés 8-as jegyzőkönyve amely pont arról szól, hogy az Európai Uniónak csatlakoznia kell az egyezményhez, az számos feltételt, felszólítást tartalmaz. Konkrétan a Lisszaboni szerződés előírja azt, hogy az Európai Unió csatlakozási szerződés az egyezményhez nem szabad, hogy befolyásolja a tagállamok külön helyzetét az egyezménnyel, illetve azok jegyzőkönyveivel kapcsolatban hiszen lehetnek itt külön rendelkezések is egyes tagállamok esetében. Ez azt jelenti, hogy az EU csatlakozása az egyezményhez, illetve az erről szóló szerződés jogi problémákat eredményezhet, mert nem biztos, hogy ennek a szerződésnek, egyezménynek az alkalmazása egységes lesz. hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek nem fogadtak el az egyezménnyel kapcsolatban bizonyos jegyzőkönyvet, bizonyos alapelveket nem fogadtak el. Például egy tagállam nem fogadta el a jegyzőkönyvet azzal kapcsolatban, hogy nem fogad, hogy elutasítják a halálbüntetést, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy nekünk gazdáú szinten alkalmazzuk. Ez egy nagyon provokáló példa, csak azért mondom, hogy megmutassam azt, hogy véleményem szerint az, hogy csatlakoznunk ez az egyezményhez, nem fogja lehetővé tenni azt, hogy a tagállamok bizonyos sajátossága, sajátosságait figyelembe vegye a közösségi jog. Tehát a, a közösség csatlakozik az egyezményhez, nem az egyes tagállamok, de ennek a csatlakozási szerződésnek azt is tartalmaznia kell, hogy hogyan csatlakozik az EU az egyezményhez, és milyen jegyzőkönyvekhez csatlakozik pontosan. Tehát ebben az esetben lehetne arról is beszélni, hogy ez egy teljes csatlakozás lesz a teljes egyezményhez, illetve azon annak függelékeihez, vagy inkább abból fogunk kiindulni, hogy el kell fogadnunk azokat a kivételeket is, amelyeket az egyes tagállamok is kifejeztek. Ez lenne az egyik dolog. A másik pont az az, hogy meg kell oldanunk a közösségi jog autonóm kérdését is, illetve ezt figyelembe kell venni, főként arra való tekintettel, hogy a Strasburgi Bírósághoz lehessen fordulni. Ebben az esetben utalni kell arra, hogy az Európai Bíróság Luxemburgban nem fog elveszíteni legfelsőbb bírósági funkcióját. Ez azt jelenti, hogyha panasz érkezik az Európai Bírósághoz bizonyos tagállami szabályok miatt, olyan esetben, amikor már mindenfajta jogi utat kihasználtak, akkor ez nem lát, hogy ez kizárja azt, hogy a Strasburgi Bírósághoz is fordulhassanak. Tehát az Európai Bíróság a legfelsőbb bíróság, amely külső kontroll gyakorol az EU jogszabálya felett. Másik probléma, amelyre szeretnék utalni, és ahol mindenképpen megoldást kell találnunk, az az, hogy az Európai Unió hogyan vesz részt az egyezmény intézményeiben, illetve az Európai emberi jogi bíróságnak az intézményeiben. Az Európai Unió azáltal, hogy csatlakozik, jogosult arra, hogy jelölteket javasoljon bírói posztra. Úgy, hogy a tagállamnak is joga van ehhez, tehát Ezáltal az Európai Unió ugyanarra a szintre jutna, mint a tagállamok. Az EU saját jogi személyiségével lép az egyezményhez, és ezért joga van ahhoz, hogy bírókat állítson. És véleményem szerint ahhoz is joga van, hogy az egyezmény tanácsának ülésein részt vehessen, akkor, amikor az Európai Egyezmény, Európai Emberi Jogi Egyezmény végrehajtásáról van szó. Ezen kívül az EU-nak joga van ahhoz is, hogy részt vegyen azon a gyűlésen, amely megválasztja a bírókat. Tehát az, hogy az európai képviselők részt vehetnének az Európa Tanács közgyűlésén, akkor, amikor megválasztják a bírókat. Ez csak is erre az esetre lenne ez lehetséges. Tehát a mi képviselőink nem egyenrogóak a parlamenti képviselőkkel, a nemzeti államok parlamenti képviselőivel, akik állandóan részt vehetnek a közgyűléseken. Évente egyszer választják meg a bírókat, merül fel, mert ez a részvétel megváltoztatja a tagállami részvételt is a parlamenti közgyűlésben. Tehát ez azt jelenti, hogy a parlamenti közgyűlés szabályait is meg kell változtatni, mert hogyha megválasztják a bírókat, vagy amikor a bírókat választják meg, akkor olyan képviselők vannak megjelennek, akik az Európai Uniót képviselik. Ugyanakkor nagyon fontos fejezet nyílik meg a tárgyalások számára, ugyanis tárgyalni kell arról is, hogy milyen körülmények között fogunk csatlakozni. Pontosan most talán tudják, hogy nagyon hosszas vita folyik az Európa tanácsban, azért, mert az Orosz Föderáció még a 14-es függeléket nem írta alá. Ez egy kiegészítés az egyezményhez, de az Európa Tanács teljes mértékben leterhet, olyan sok téma hogy ezt egyszerűen nem lehet végrehajtaniuk és ennek is az emberi jogok kapcsán kellene, hogy megtörténjenie. Az egyezmény már évek óta azt írja elő, azt követeli, hogy ezt fogadja el az orosz, orosz federáció is, azonban ezt nem kívánják elfogadni bizonyos okokból, de úgy tűnik, hogy sikerül megoldanom ezt a problémát, mert néhány nappal ezelőtt, január 15-én a Duma már elfogadta a 14-es függeléket, most már csak a felső háznak kell majd ezt eh, jóvá hagynia. Oroszország azt kérte, hogy legyen egy orosz bíró is, aki az Orosz Federációt képviseli. Ez már egyébként is benne van az egyezményben egyébként. Lehet, hogy arra is utalni kell, hogy az Európai Unió biztosítani szeretné azt, hogy ami az EU-t illeti, mi is azt szeretnénk, hogy legyen egy olyan bíró, akit az Európai Unió javasol. A többi problémát már körülbelül felvázoltam. A következő pont, amire szeretnék kitérni, ez arra a lehetőségre vonatkozik, hogy egy tagállam Lehet, hogy egy tagállam egy panaszt nyújthat, be, panaszt nyújthatna be egy másik tagállam ellen. Ez ellentétes az európai jogszabályokkal, tehát erre utalnunk kellene. Egy másik kérdés, ami felmerül, ez a passzív legitimáció kérdése. Például, amikor az állampolgárok amiatt emelnek panaszt, hogy egy szabály a emberi jogi egyezménnyel ellentétes. Ezzel kapcsolatban három lehetőség van, és úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk itt expanzívan eljárnunk a joggyakorlat során. Hogyha egy tagállam alkalmazza a közösségi jogot, és egy adott állampolgár véleménye szerint ez ellentétes az egyezmény. akkor a tagállam ellen szolgál a panasz. Hogyha az EU-nak egy szerve gyakorolja ezt a jogszabályt, akkor az Európai Unió ellen szól a panasz, és harmadik pontban pedig azt említeném meg, hogy amikor felmerül egy kételj azzal kapcsolatban, hogy egy személynek van ö, felelőssége az adott esetben, akkor a polgár ez ellen is panaszt emelhet. Egy következő probléma, ami felmerül, az az, hogy az Európai Unió részt vett azokban a perekben, amelyet az Európai Emberi Jogi Bíróság folytat le. A következőt kell itt elmondani. Nem csak az Európai Unió, hanem a tagállamok is, főként különösképpen részt vehetnek a perekben akkor, amikor közvetlen érdekük fűződik egy adott perhez, amely érinti az adott országot, vagy amikor egy tagállam nak abban van érdek, hogy megvédje a közösségi jogot, vagy azokat a körülményeket, amelyek során alkalmazták ezt. Itt felmerül az a probléma, hogy milyen körülmények között tudna egy tagállam vagy, egy, vagy az EU részt venni az adott perben, amikor nincs meg ez a közvetlen kapcsolat. Úgy gondolom, hogy a részvételt teljes joggal kell megvalósítani, nem úgy, mint harmadik fél által részvételt, mert hogyha harmadik félként vennénk részt a perekben, akkor annak más lenne a következménye is. Ezen kívül megvan annak a lehetősége is, hogy hogy különbözőségek alakulnak ki a Strasburgi Bíróság, illetve az Európai Bíróság között. Úgy gondolom, hogy az egész folyamatnak tükröznie kell azt, hogy a nemzeti bíróságok vagy a közösségi bíróságokat fel kell keresni, azelőtt, mielőtt még valaki a Strasburgi Bírósághoz fordulna. Az lenne a logikus, hogy a jó együttműködés keretén belül a két bíróság között sikerülne megtalálni a megoldást. Én úgy vélem, hogy az európai egyezmény, illetve a karta értelmezése lehet, hogy ezzel kapcsolatban sokkal többet tudna mondani a Libes szakbizottság, de én úgy vélem, hogy az egyezmény értelmezésében rögzítik az emberi jogokat. Már említettem a 14-es függeléket, utalni kell arra, hogy a tárgyalások arról, hogy az Európai Unió csatlakozzon ehhez az egyezményhez, ennek úgy kell ö, lezajlania, hogy ö, amikor majd a következő napokban lezárul a 14-es protokoll aláírása, akkor kell egy bíróság, amely a legnagyobb problémákat megoldja. A 14-es függelék egy korábbi függeléknek a tovább folytatása, amely nem uh, hozta meg a sikert korábban. Nagyon sok a téma ebben a függelékben. Tehát a bíróságnak nagyon, sok a, a, nagyon sok bírója van, nagyon nagy struktúrája van, de az Európai Unió ö, csatlakozásával, illetve az, azzal, hogy ez bekerül a közösségi jogba, ez ahhoz ö, vezethet, hogy még nagyobb lesz a teher a bíróságra. Ezt mindenképpen meg kell oldanunk, mielőtt még az Európai Unió csatlakozna ehhez az egyezményhez. Engedjék meg, hogy még egy dolgot elmondjak, mielőtt befejezem. arról szeretnék beszélni, hogy hogyan fogják majd a csatlakozásról szóló határozatot ehhez. Kell, az kell, hogy az Európai Parlament hozzájáruljon ehhez, ezen kívül az Európai Tanácsnak kell erről dönteni egyhangulag, ezen kívül kell egy csatlakozási szerződést megfogalmazni, és végezetül pedig a tagállamoknak is ezzel kell szólniuk a jogi kerethez. Tehát ez a négy feltétele van. Így tehát már nagyjából felvázoltam azt, hogy milyen problémák adódhatnak a jövőben ezen egyezményhez való csatlakozás miatt. Szeretnék arra is utalni, hogy az első vita erről a témáról majd februárban lesz, ekkor lesz írásbeli anyag is hozzá, és szerettünk volna egy meghallgatást is tartani, szerettünk volna egy találkozót, azt hiszem erről már döntöttünk, elnök úr. A koordinátorok között erről már döntöttünk. Tehát öt vagy hat szakértőt szeretnénk meghívni. A, az emberi jogi bíróságról, de más jogászokat is szeretnénk meghívni, szeretnénk őket meghallgatni, és szeretnénk nekik eh, kérdéseket feltenni. Ebből kifolyólag majd eh, áprilisban vagy májusban a Libével együtt meg tudjuk írni ezt a jelentést. Tehát eh, nagyon várom, hogy elmondják a véleményüket. Köszönjük, kedves kollega. Köszönjük, Hauregi úr. Azt hiszem, hogy ez valóban kimerítő áttekintés volt. Roppant érdekes, de összetett kérdés ez, amely elég fontos ahhoz, hogy komoly figyelmet igényeljen. Ha a koordinátorok is elfogadják, akkor érdemes lenne meghallgatásokat külső szakértők részvételével tartani. Severin kollégának mindjárt megadom a szót, de még egy-két dolgot hagy fűzek magam is hozzá. Először is az Európai Emberjogi Bíróság és az Európai Bíróság közötti kapcsolat fontos és tisztázandó. A belső eljárásokat tisztázni kell, mielőtt az Európai Unió ehhez az egyezményhez csatlakozna. Itt Hauregi Aurra tekintek. Azt hiszem, hogy ez elsősorban a tagállamok felelőssége. Persze vannak olyan emberjogi kérdések, amelyek esetében lehet, hogy nem lehet az Európai Emberjogi Bírósághoz fordulni egészen addig, ameddig minden más lehetőséget ki nem használtak. Ilyen szempontból az Európai Emberjogi Bíróság tulajdonképpen egy legfelsőbb bírósággá válhat. A parlament jogosítványai hatásköre is változik, ez is fontos. Ha a jelenlegi emberi jogokat védő egyezményt tekintjük, veszük alapul, akkor látjuk, hogy mindazon tagállamokban alkalmazandó, melyek az Európa tanácsnak tagjai, az Európai Unió természetesen csak az egyezményhez csatlakozik, az Európa tanácshoz nem, hiszen ha ez lenne a helyzet, akkor a 46-os cikket kellene megváltoztatni, amely minden Európa Tanács tag országtól ratifikációt vár el. Mivel Európa Tanács tagok nem vagyunk és nem leszünk, ezért az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén nem fogunk részt venni, de azt hiszem, hogy erről Hauregi úr is szólt. Severin úr? Köszönöm elnök úr. Pár évvel ezelőtt az Európai uh, konventben, az alkotmányozó konventben, abban a munkacsoportban dolgoztam, vettem részt, amelyben eh, pontosan arról beszéltünk, hogy az Európai Emberjogi Egyezményhez csatlakozzon eh, az Európai Unió, amint jogi személyé válik. Hauregi urat halván felmerül bennem, hogy ez jó, hiszen a proppant intenzív munkát igényel, vagy lehet, hogy nem jót tettünk, mert sok problémát is kreáltunk. Elnök úr is feltett két olyan problémát, amelyről is szeretnék szólni. Kezdeném a jelentés vége irányából. Valóban úgy gondolom, hogy szakértőkkel kell konzultálnunk, egy szélesebb körű vitát kell folytatni annak érdekében, hogy tisztázzuk a részletkérdéseket, és hogy utána az eszmecseréből megfelelő következtetéseket vonjunk le. Tehát a meghallgatások javaslatát támogatom. Második megjegyzésem. Roppant fontos kérdés még az is, hogy az, az európai a hozzászóló javítja magát, nem lehet csatlakozni az Európai Emberjogi Bíróság egyezményhez, mielőtt az Európai Emberjogi Bíróság hatáját vagy hatóságát el nem fogadjuk. Ez megkerülhetetlen probléma, és természetesen az Európai Emberjogi Bírósághoz csak ahol, akkor fordulhat, hogyha minden más fórumot már eh, kimerített, kihasznált az illető. Tehát nem a Luxemburgi Bíróság, hanem a Strasburgi Bíróság G lesz az utolsó szó emberjogi kérdésekben. Harmadik megjegyzésem. Részévé válunk az Európai Emberjogi Egyezménynek, egész egyszerűen azért, vagy annak eredményeképpen, mert az Európai Unió jogi személy, jogi személyiséget kapott a Lisszaboni szerződés által, ezért csak akkor ö, lehetünk ö, peres felek, akkor perelhetünk, illetve vagy leszünk perelhetőek, amikor uniós jogszabályokról van szó, nem tagállami kérdésekben. Az Európai Unió emberjogi egyezményhez történő csatlakozását a tagállamoknak nem kell ratifikálnia, hiszen a Lisszaboni szerződést ratifikálták a tagállamok, ezzel elfogadták az emberjogi egyezményhez való csatlakozást, tehát ez redundáns lenne, felesleges és egyébként is ki lesz ennek tagja az Európai Unió, mint jogi személy, mint jogalany, de en, ugyanakkor a tagállamok és az Európa Tanács azon tagországai, amelyek nem uniós tagállamok, na nekik viszont ratifikálniuk kell az Európai Unió egyezményhez való csatlakozását, egész egyszerűen azért, mert ahogy ezt az, az Európa tanács szabálya is kimondják, a tagállamok eh, felei ennek a, az emberjogi egyezménynek, nem maga az Európa tanács. Tehát pont fordított az eset, mint az Európai Unió esetében. Nem tudom, hogy világosan fogalmaztam-e. Gondoljuk csak el, hogy az Európa Tanács azon tagjai, akik az Európai Uniónak viszont nem tagjai is perelhetik, vagy bíróság elé vihetik az Európai Uniót, mint jogalanyt, mint jogi személyt eh, emberi jogok megsértéséért. Persze folytathatnám hosszasan, de végezetül majd még beszélünk, vagy beszélhetünk erről éppen eleget, de úgy vélem, hogy az előadónknak egy alapvető elvi kérdésről eh, el kell gondolkodnia. Az emberjogi joghatóság egységesének, egységességének kérdését Európában, mert vagy az esetjogokon keresztül, vagy eh, más szempontból az, az Európai Alapjogi Karta és az Emberjogi Egyezmény között esetleges ellentmondás Eh, alakul ki, akkor ilyen fórum shopping vagy alakart megoldáshoz fordulhatnának az érintettek, ami pedig elfogadhatatlan. Tehát, mivel beszélnünk kell a szerződésekről, nem az európai, hanem az egyéb szerződésekről, ez kiváló esély arra is, hogy az esetleges a jogszabályok közötti esetleges konfliktust, ellentmondást, illetve a joghatóság, egységes joghatóság elvének problémáit rendezzük, és az Európai Emberjogi Bíróság munkáját is ezzel könnyítsük, hiszen roppant lassan működik ez a bíróság, túlterhelt, ezt kimondhatjuk nyugodtan, és természetesen ez csak rosszabb lesz a jövőben. Köszönöm. Köszönjük, Severin úr, ön is hangsúlyozta kellően, hogy mennyire is bonyol, mennyire bonyolult kérdés is ezzel. Köszönjük, Mendes Vigo úr következik. de Köszönöm, elnök úr el sem tudom mondani, mennyire nagy örömömre szolgál, hogy végre beszélünk erről a kérdésről. Az Alkotmányügyi Bizottság kezdeményezésére készül ez a jelentés, ezért csak ha gratulálni tudok Ramon Hauregi Atondo kollégának, hogy felvállalta ezt a roppant fontos kérdés. Rögtön az elején egy elvi felvetés. Egyértelműen le kell ezt szögeznem, az Európai Unió eddig is tiszteletben tartotta az emberi jogokat, ezután is így fog eljárni, csak azért, mert csatlakozunk az emberi jog egyezményhez, ezért nem változik semmi. Az Európai Unió gazdasági jellegű szervezetként indult, azonban a luxemburgi bíróság eset joga a 70-es években például az az International Handelsgesellschaft eh, jól ismert eh, ügyének eh, például az esetjoga, mind-mind oda vezetett, hogy változott a helyzet, és minden afelé mutatott, hogy érdemes változtatni. Ha jól emlékszem, 1987-ben volt az, hogy az Európa tanács főtitkára Araha Andelor aláírta ezt a dokumentumot, hogy az Európai Unió, akkor az európai közösségek csatlakozzanak ehhez az egyezményhez. A Degucht jelentés következett, majd a Maastrichti szerződés, majd a Maastrichti szerződés hatos cikkének második bekezdése, amely pontosan erre utat, és végül az Európai Parlament vállalta magára azt a kezdeményezést, hogy az Európai Komment, tehát összehívjuk, amely az alapjogi kartát is a Lisszaboni szerződés, tehát a komment munkája nak szerves folytatásaként fogadó fel az alapjogi karta, illetve most a Lisszaboni szerződés az szerződés helyett elfogadott szerződés a kartában elfogadott jogok pontosan az e, emberjogi e, egyezmény e, ben megfogalmazott módon érvényesíti az, az alapjogokat. Az alapjogi karta pedig a Lisszaboni szerződésnek szerves részét képezi. Ez azt hiszem, hogy kristálytiszta. Severino, igen? Nem menjen még el, egy kötői kérdést tett fel, hogy jó volt, jó egyáltalán, hogy valamit is tettünk ez ügyben, eh, hogy érdemes volt-e ezzel foglalkozni, hiszen csak új problémákat kreáltunk. Én úgy vélem, hogy igen, helyesen jártunk el, amikor az emberi jogok eh, garantálása, biztosítása érdekében eh, valamit tettünk. Tehát elvi síkon valóban helyes, amit tettünk. Jogi szempontból persze felmerülnek kérdések. És politikai szempontból pedig a kormányközi konferencián, már nem is tudom pontosan mikor volt ez, önök talán jobban tudják, mint hogyha szemről tévesztettük volna az alapcélt, volt pedig egy mandátum, miszerint az Európai Uniónak az emberjog egyezményhez csatlakoznia kell, méghozzá minősített többségi döntéssel. Az angol megfogalmazásban a Shell megfogalmazás szerepelt, a minőségi többség helyett pedig egyhangúság jött, és a shell helyét átvette a mély, azaz a csatlakozni a kell helyett, vagy csatlakozni fog helyett, csatlakozhat került a végső megfogalmazásban. Tehát szem előtt évesztettük ezt a célt, úgyhogy most nincs más hátra, mint hogy megtegyük még ezt a plusz extra lépést és erőfeszítést, hiszen vannak még nehézségek, vannak olyan államok, tagállamok, amelyek nem szeretnék ezt, és nyilván majd a jogi nehézségekre fognak koncentrálni, de is tagadjuk, jogi nehézségek már pedig vannak. A parlamentnek kell hogyha valóban úgy gondoljuk, hogy az helyes döntés, és az én frakcióm így véli, akkor ez a jelentés kiváló lehetőség arra, hogy ezeket a problémás kérdéseket egyszer mindenkorra tisztázzuk, de ez nem szabad, hogy gátját szabja annak, hogy az egyezményhez csatlakozzunk. Tehát ez kell, hogy legyen a Hauregi jelentés alap célja. Kiváló kezdeményezés az is, hogy meghallgatásokat is tartsunk ez ügyben. Szerintem e, nem lenne rossz, e, hogyha meghívnánk egy olyas valakit, aki nagyon sokat segített a munkánkban. A holland szenátus e, elnökére gondolok, René van der Lindére, aki az Európa Tanács parlamenti közülésének is az elnöke. A az emberjogi egyezmény felekről beszél, a aláíró felekről vagy tagokról, az Európai Unió, mint jogalany vagy jogi személy válik így szerződő félé. Az Európa Tanács ennek az emberjogi egyezménynek az őre, az Európai Unió pedig, hogyha csatlakozik, akkor az emberjogi egyezményen is módosítani kell, ehhez pedig ratifikációra lesz szükség és ezeket a módosításokat minden 47 e, Európa tanácsi tagnak ratifikálnia kell, függetlenül attól, hogy az Európai Uniónak tagjai vagy sem. A jogi um, jogérzékem azt súgja, hogy e, minden tagállamnak függetlenül attól, hogy a, az Európai Uniónak tagjai-e, avagy sem. Felmerült az a kérdés, hogy a legfelső feljebbíteli fórum a Strasburgi Emberjogi Bíróság. Ez az egyén számára, vagy az egyének csoportja számára fontos hozzáadott értéket jelenthet. Ez az Európai Emberjogi Egyezménynek az egyik fontos hozadéka, hozománya, hogyha Azonban ez csak a legfelső legfelső feljebbviteli fórum kell, hogy legyen. Nem szabad kitenni a bíróságot, a Strasburgi bíróságot annak, hogy például a brit vagy akár orosz állampolgárok elárasszák ügyekkel a Strasburgi bíróságot, nem ki kell előtte meríteni minden egyéb felvételi lehetőséget. Az emberjogi egyezmény 25-ös cikk cikke, cikkét, hogyha alapul veszük, szerintem a egyik legfontosabb hozadéka, előnye ennek az egyezménynek az, hogy szerepel benne az, hogy a Strasburgi Bírósághoz joga van fordulni a legfelsőbb fejvételi fórumként minden panaszosnak. Ez tehát az Európai Unióban egy jog, az Európai Unió, mint jogi személy joga is A Strasburgi Bíróságon tudjuk, hogy hogyan alakulnak, milyen típusú esetek mm, kerülnek a bírák elé. Fontos így gondolni, hogy milyen eseteket érdemes, tehát hogy úgy alakítsuk a rendszert, hogy, hogy megfelelő esetek juthassanak el eddig a szintig, hogy a túlterheltsége a bíróságnak ne legyen túlságosan nagy. Vannak nehéz megoldandó kérdések, miszerint egy bíró választ egy bírót? Valóban felmerül ez. A frakcióm szerint, véleménye szerint ez egy politikailag roppant fontos kérdés, amellett, hogy kényes is. A Spinelli szerződés óta a parlament számára ez az egyik legfontosabb kérdés, e, és nekünk ezt a harcot meg kell vívnunk. Jó ideig napirenden e, szerepel majd ez, mert biztos vagyok, nem tudom, hogy a jogi bizottság meglepő módon miért nem készít jelentést erről, talán az e, a DROA bizottság, a, a emberi jogi vagy polgári jogi bizottság készít egy saját kezdeményezésű jelentést, de nekünk alkotmányjogi bizottságnak, miután miénk a kezdeményezés, nekünk kell egy végső megoldás alapjait lefektetni. Nagy kérdés, fontos kérdés, és a polgárjogi szakbizottsággal együttműködve sokat fogunk majd még ezen dolgozni. Ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen. Amikor én kezdtem itt az Európai Parlamentben, akkor még a jogi bizottságot úgy hívták, hogy az Európai Polgárok jogaival foglalkozó szakbizottság, később ez ezzel a Libe foglalkozott Messerschmitt úr következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A vélemények ezen kérdésekkel kapcsolatban teljes mértékben egyetértek az előttem szólókkal, de szeretnék valamit mondani ezzel kapcsolatban, hogy egy adott tagállam milyen mértékben kaphatja meg a bíróit. Nos, én úgy ö, tudom, hogy ezt az álláspontot inkább az oroszok képviselik. Amikor az adott bírót ismételten kinevezik, akkor elképzelhető, hogy a kormány újra kinevezi az adott bírót, és megnézik azt is, hogy hogyan szavazott az a bíró az ország számára releváns kérdésekben. Például, hogyha például egy Dán bíró biztos nem szeretne a Dán kormány ellen szavazni, mert attól tartana, hogy következő alkalommal nem szavazná meg a Dán kormányt őt, mint bírójelöltet. Nagyon fontos az, hogy a függetlenséget biztosítani lehessen, és így ne, le, ne lehessen részt venni azon perekben, amikor az adott országról van szó. A formális kérdések, amelyekről beszélni kell. Először is arról rendelkeznek a szerződésben, hogy, a, hogy vannak különbségek a karta és az egyezmény között. Például a kartában azt hiszem az 52-es pontban az áll, hogy a kartát nem lehet abban akadályozni, Ez a karta nem akadályoz abban, hogy még jobb jogszabályokat lehessen alkotni. Ez természetesen nehézségeket okoz, hiszen a karta szupranacionális, még az egyezmény államközi. Tehát, hogyha egy tagállam nem tartja magát a kártához, akkor meg lehet büntetni az adott országot, de hogyha egy ország nem tartja magát az emberi jogi bíróság egy ítéletéhez, akkor nem lehet semmit sem tenni gyakorlatilag. Tehát a Strasburgi Bíróság, illetve a Luxemburgi Bíróság egy döntése sokkal kötelezőbb érvényű, mint a Strasburgi. Tehát ez is gondot okozhat nekünk. Van még egy formális nehézség is. Kötelező érvényű ítéletek vannak egyrésztről, illetve vannak olyan ítéletek is, amelyek nem kötelező érvényűek. Például a luxemburgi bíróságnál a szubszidiaritás elve érvényesül, viszont a Strasbourgban az úgynevezett Margin of Appreciation elvével dolgoznak. Tehát ez azt jelenti, hogy Luxemburgba is be lehet terjeszteni egy panaszt az Európai Bíróságnál, a szubszidiaritás elve alapján, viszont a Strasburgi Bíróság ezt ezen margin of appreciation elven kívül tekinteni ezt. Az 52-es cikk 3-as bekezdése azt mondja, hogy a karta nem akadályozhatja meg a további fejlődést, de hogyan ö, tudjuk ö, megoldani a Luxemburg, illetve a Strasburgi Bíróság közötti problémát. Például, hogyha egy állampolgár a nemzeti bíróságokon már pereskedett, aztán az Európai Bíróságnál is, és ott egy számára kedvező ítélet született, akkor formális okokból kifolyólag a tagállam Strasbourghoz fordulhat, és kaphat egy olyan ítéletet, amely ellentétes a luxemburgi döntéssel, tehát ez jogi bizonytalansághoz vezethet. Pontosan ez a margin of appreciation okozhat gondot a Strasburgi Bíróságnál. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésénél én már voltam, és tudom, milyen viták vannak ott, de Vigo úr is elmondta azt, hogy el kell azon gondolkodnunk, hogy az európai intézmények milyen képviseletet kapnak majd ott. Óva intek attól, hogy Európában majd olyan kollégák, akik esetleg olyan, olyan kollégák, ne, ne legyenek olyan kollégák, akik minden ö, döntést megakadályoznak. Ezt pontosan a 14-es függeléknél láthattuk. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Abban a tekintetben, hogy akarunk egyáltalán egy 15-ös függeléket, vagy hogy ö, megváltoztassuk az egyezményt, mert ez akár ahhoz is vezethet, hogy blokkolják az eljárást. Például a Dumában is mindig azt mondják, hogy nagyon sok technikai jelű kérdés van, és ezzel akadályozzák a munkát. Tehát óva intek attól, hogy ahogy De Vigo úr is mondta, bilaterális szinten változtassuk meg az egyezményt. Nem azért, mert az EU tagállamok akarata nem lenne meg er- erre, hanem azért, mert gondunk lehetne a nem EU tagállamokkal. Nagyon politikai jellegű lehetne a kérdés. Úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, nehogy két különböző jogi norma jöjjön létre az Európai Bíróság eh, joggyakorlatában, nehogy spekulálni lehessen abban a tekintetben államként vagy állampolgárként, hogy hol jobb benyújtani a panaszt. konvergenciát szeretnék itt alkotni igazából ebben az ügyben, ez a lényeg. Köszönöm. Elnök úr, úgy gondolom, mindannyian együttértünk abban, hogy rendkívül fontos ez a kérdés, és lebilincselő kérdés ez, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kártának kötelező érvényűnek kell lenni, erről megállapodtunk, és és ez túlmutat az Európai Emberi Jogi Bíróságon, és Tehát ez rengeteg kérdést fel, fel ez a komplex ügy. A karta tulajdonképpen számunkra azt jelenti, hogy megmutatjuk azt, hogy mit szeretnénk elérni az emberi jogok kapcsán. Azonban az ECHR-nek a hatája sokkal szélesebb, Tehát az egyezménynek a hatája sokkal szélesebb, sokkal nagyobb, és ez vonatkozik arra is, hogy a kárta is nagymértékben az egyezményből merít. Igaz az, hogy vannak ütközések, akkor, hogyha az egyezmény egy tagállamunk belsőgyére vonatkozik, és ennek alkalmazása különböző, hogyha Brüsszelből származna ez. Úgy vélem, hogy azok, akik attól tartanak, hogy itt a két bíróság között majd nagy különbözőség lesznek, azok túlozzák a problémát. A múltban is már jó volt itt együttműködés a két bíróság között. Úgy vélem, hogy Strasbourgra úgy kell tekintenünk, mint egy külső ellenőrre, aki a luxemburgi bíróságot felügyeli, ellentétben egy felső bírósággal, legfelső bírósággal. Úgy gondolom, illetlen legjobban leírni a Strasburgi bíróságot. Természetesen a luxemburgi bíróságnak is egyre nagyobb a e, jogi hatásköre az alapvető jogok kapcsán, de úgy vélem, hogy a most felvázolt problémák valójában nem fognak majd gyakorlatban jelentkezni. Hogyha valóban sikerül csatlakoznunk ehhez az egyezményhez, akkor már tőlünk függ az, hogy képesek leszünk-e átalakítani a Strasburgi bíróságot, mert ahogy az elnök is elmondta, jelenleg teljesen túlterhelt a különböző eljárások miatt, illetve amiatt, hogy lemaradásuk van a különböző ügyekben. A kérdés az az, hogy képesek leszünk-e arra, hogy arra ösztönözzük a bíróságot, hogy reformot hajtson végre. Úgy gondolom, hogy ezt majd hangsúlyoznunk kell, a parlamenti döntésünkben is. Köszönöm szépen. Bronz kollega kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Általános politikai szabály, hogy az ember csak akkor kérdez, hogyha tudja rá a választ. Én ettől most eltekintek és eltérek, és valóban olyan dolgokat fogok kérdezni, amelyekre nem tudom a választ. Az Európai Unió és az Európa Tanács, illetve az e, egyezmény közti kapcsolat hasonló lesz az Egyesült Királyság 2000 előtti kapcsolatához, amikor az elvet támogattunk, anélkül, hogy az egyezmény valóban az uniós jog részévé válna. A kartára gondoltam. a jövőben az uniós jogszabályok elfogadását megelőzi majd a bizottság valamilyen nyilatkozata, amely kimondja, hogy ez a jogszabály véleménye szerint, véleményük szerint összeegyeztethető az egyezménnyel. Harmadsorban egy nemzetközi szervezet, az Európai Unió csatlakozik egy másik nemzetközi szervezethez, az Európa Tanácshoz. Az utóbbi elvei felülják az előbbi, előbbi elveit? Negyedik kérdésem. Úgy emlékszem, hogy már hallottam valahol, talán itt valahol, vagy a Libe Bizottságban, hogy előfordulhat, hogy az alapjogi kartából kimaradó három tagállam a jövőben az Strasburgi Bírósághoz fordulhat ezen opt okkal kapcsolatban. Valaki erről már adott vélemény, de már nem emlékszem, hogy volt az és kiadta. végzetül de nem utolsó sorban, jól értem, hogy két ország, legyen mindkettő uniós tagállam, egymást a Strasburgi Bíróság elé nem citálhatja, de az Európa Tanács nem uniós tag az unió tagjait eh, bíróság elé vihetik, ha jól értettem Haureg urat. Grazie, altri problemi hanno... Köszönöm. Újabb kérdések, újabb problémák. Let me... Köszönöm, elnök úr. Először is hagy mondjam el, hogy mennyire örülök annak, hogy beszélünk erről, és hogy az Európai Unió az Európai Emberjog Egyezményhez csatlakozhat. Alkotmányjogi professzorként és emberjogi szakértőként saját egyetememben évek óta beszélek arról, hogy az Unión milyen fontos, hogy az egyezmény eh, tagjává váljon. A véleményem szerint ez a várható csatlakozás, tehát az Európai Unió a eh, Strasburgi kartához való várható csatlakozás a két dolgot jelent. Először is az unió jogrendjének szerves részévé válik ez az egyezmény, és a saját jogunk fölött is primátust élvez majd. hiszen az ember jogi egyezmény lesz az a legmagasabb szintű jogszabály, vagy jog, amelyet az intézményeknek tisztelben kell tartaniuk, ugyanakkor minden uniós állampolgárnak lehetősége lesz az európai emberjogi bírósághoz fordulni, Strasburgi bírósághoz, bármilyen olyan döntéssel kapcsolatban, eh, amelyeket az uniós intézmények hoztak, vagy maga a bíróság, ha úgy érzik, hogy véleményük szerint az európai emberjogi egyezményt ezek sértik. Ez tehát azt jelenti, hogy minden intézmény beleértve az emberjogi bíróságot is, innentől kezdve, az unió csatlakozásától kezdve, teljes mértékben tiszteletben kell, hogy tartsák ezt az egyezményt. Elsőre úgy tűnik, hogy az, az alapjogi karta és az emberi jogi egyezmény között nincsen semmiféle ellentmondás, de Hauregi úr is utalta arra, hogy eh, hiába nincs az alkotmányok, a nemzeti alkotmányok és az emberjogi egyezmény között látszólag ellentmondás, mégis jó néhányszor a tagállamokat eh, Strasbourgban találjuk, illetve Strasbourgban ellenük panaszt tesznek, ugyanígy az Európai Unió esetében is hasonlóan alakulhat ez, hogyha az adminisztratív döntések, rendeletek, jogszabályok vagy az uniós bíróság döntései ellen valaki panasszal él Strasbourgban. Ez egy olyan lehetőség, amelyet nem tudunk kizárni. Ezért tehát be kell ismernünk, hogy hogy az unió ellen döntést hoznak, akkor ezt a, ezt a döntést tiszteletben kell tartani, erre fel kell készülnünk, hogyan fogjuk az uniós intézményeket felkészíteni arra, hogy végrehajtsák ezeket a Strasburgi Emerőgi Bíróság által esetleg meghozandó eh, elítélő döntéseket? Hiszen itt nem csak pénzügyi kompenzációra vagy kártérítésre eh, szorítkozhat a Strasburgi Bíróság, hanem administratív döntések jogszabályok felülvizsgálatát is elrendelheti, vagy a bírósági döntések az Európai a Luxemburgi Bíróság egyes döntésének felülvizsgálatát is elrendelheti a Strasburgi Bíróság. Senki nem mutat még erre, pedig ez roppant fontos, hogy felkészüljünk arra, készen álljunk arra, hogy bármi esetleges unió ellen hozott Strasbourg bírósági döntésnek érvényt szerezzünk, ezt végrehajtsuk teljes mértékben. Honorable Fox. Fox úr, köszönöm elnök úr. Hauregi úrnak én is köszönöm a roppant érdekes és átfogó kimerítő bevezetőjét. Én magam sem tudom, hogy az Európai Emberjogi Egyezményhez való uniós csatlakozás jó dolog-e vagy sem vannak olyan gyakorlati kérdések, amelyekre választ várok, mielőtt eldönteném, hogy szerintem jó ez. Ezek közül az első az, hogy milyen módon javul majd az emberi jogok védelme. Más szóval, semmi sem változik majd, és tulajdonképpen csak a jog a, csak a jogászok munkáját gyarapítjuk, de az emberek életét nem javítjuk, vagy valóban hoz majd, vagy hozhat ez fogható javulást az emberjogi helyzet terén Európában. Szeretném azt is tudni, hogy a, az Európai Unió egyezményhez való csatlakozása milyen hatással lesz a bírósági ítéletek végrehajtására. Más szóval, ki fogja, hogyha az Unió ellen hoz döntést Strasbourgban a bíróság, akkor ki és hogyan fogja ezt végrehajtani, illetve a tagállam elleni döntés végrehajtása hogyan változik, ha változik. A szuverenitása sérül-e egy tagállamnak ez esetben? Szerintem is jól lehet meghallgatás tartása, és szeretném, hogyha ezen a meghallgatáson minél több fajta véleményt hallanánk. Nem szeretném, hogyha előfordulna az, hogy roppant bölcs és tanult szakértők mind azt ismételjük, hogy milyen kiváló dolog az, hogy az Európai Unió csatlakozik az e, egyezményhez. Ha ez így lenne, akkor semmi értelme nem lenne meghallgatásnak. Jó lenne, hogyha pró és érveket hallhatnánk. E, köszönöm, elnök úr. Valóban érdeklődve fogom figyelembe követni ezt az érdekfeszítő vitát. Igen. A bizottság képviselőnek Hofmeister úrnak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A bizottság részéről szeretnénk köszönetet mondani Hauregi úrnak, a jelentés készítőjének azért, amiért ennyire jól felvázolta a technikai kérdéseket. És csak röviden szeretném elmondani az eljárási lépéseket, amelyeket a bizottság véleménye szerint meg kell tennünk. Ahogy már önök, ön is elmondta, tisztelt elnök úr, Barózó elnök úr már elmondta, hogy, hogy a második Barózó bizottságnak prioritása lesz a csatlakozás az egyezményhez, ezért szeretnénk majd javaslatot tenni a tanácsnak, ezt remélhetőleg hamarosan elfogadják majd a Barózó bizottság jóváhagyása után. Tehát a bizottság mindenképpen február 9-e után fog javaslatokat tenni majd hivatalosan. Ezen kívül második pont a tárgyalásokkal kapcsolatban, ahogy azt önök is tudják, a Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Parlamentet teljes mértékben tájékoztatni fogjuk a szerződés 280-as cikkének tizedik bekezdése eh, alapján. És természetesen az önök szabizottságával is teljes mértékben együtt fogunk dolgozni. Utolsó megjegyzésem pedig eh, az lenne, hogy mind Severin úr, mind pedig De Vigo urak kérdezték azt, hogy mi lesz majd a ratifikálásával a csatlakozási szerződésnek, hogy ezt majd ratifikálniuk kell a tagállamoknak vagy sem. A Lisszaboni szerződésben már most is van egy eljárási eszköz erre, ezt kimondja, hogy a egyhangulakozott tanácsi döntéseket először alkotmányos utakon kell menniük, vagyis a, a tagállami parlamenteket be kell vonni, mielőtt még a tanács vagy a bizottság döntést hozna, tehát már eleve bekerülnek a tagállamok a folyamatba nemzetközi ö, szinten a tagállamnak ratifikálniuk kell ezt. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének, Hauregi úrnak ezt a nagyon-nagyon jó információt, amit adott ezen komplex kérdéskörben. Elnök, köszönöm szépen! Lehet, hogy Hauregi úr lezárhatná a vitát, illetve reagálhatna arra, amit elmondtak a kollégák. Igen, elnök úr. Nem tudom, hogy képes leszek-e majd. Nem tudom, meg tudom válaszolni ezt a sok kérdést, amit a kollégák felvetettek. Megpróbálom ezt, de természetesen lesz még alkalmunk arra, hogy tovább beszéljünk ezekről a kérdésekről, amikor már konkrétan előttünk lesz az anyag. Azzal kezdeném, amit Fox úr mondott. A bírósági ítéletekkel kapcsolatban. Természetesen ezeknek a végrehajtása kötelező, Sőt, van egy miniszteri tanács is, amely az egyezmény értelmében egyfajta kontrollfunkciót lát el, akkor, amikor az ítéletek végrehajtásáról van szó. Spanyolországra szeretnék röviden utalni. Nálunk volt egy olyan ö, törvény, amely megtiltotta a turizmushoz közel álló csoportoknak a politikai részvételt, tehát nem vehetnek részt a választásokon, pedig ez egy alapjuk, ez egy nagyon fontos szabály volt Spanyolországban, és a Strasburgi Emberjogi Bíróság egyetértett ezzel. De hogyha ez nem lett volna az Európai Emberi Jogi Bíróságnak ez a döntés, akkor Spanyolországnak vissza kellett volna vonnia ezt a törvényt. És valóban lehetővé kellett volna tenni ezen emberek számára azt, hogy részt vessenek a választásokon. Tehát a bírósági ítéletek kapcsolatban én szerettem volna elmondani. Úgy vélem, hogy és azt hiszem, hogy Fox úr kérdezte ezt is, hogy valóban létrehozzunk egy rendszert az alapvető jogok védelmére, az emberi jogok védelmére. Úgy vélem, hogy ha az Európai Unió csatlakozik az egyezményhez, akkor az azt fogja jelenteni, hogy egy új jogi biztonsági garancia jön létre, hogy ezek az alapjogok, amelyek valóban lényegét képezik az európai demokratikus kultúrának, tehát ezeket valóban meg fogják védeni. Tehát egy állampolgár jelenleg nem mehet Strasbourgba, és nem emelhet panaszt az Európai Unióval szemben, hogyha egyfajta politikát követ az EU, vagy egy rendeletet bocsát ki, vagy hogyha egy tagállam a közösségi jogot alkalmazza a saját területén, akkor egy állampolgár nem mehet emiatt a Strasburgi Bírósághoz, de később már igen. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel a példával már megmutattam azt, hogy új horizont, nyíl, horizont nyílik meg a nagyobb védelem irányába, a nagyobb jogi biztonság irányába. Tehát így bezárul a, az emberi jogi védelem köre, úgymond, hiszen itt lesz a kárta, az egyezmény, a luxemburgi bíróság, illetve az Európai Emberi Jogi Bíróság. És Dafur kitért nagyon fontos kérdésre. Ez nem egy másodfokú bíróság lesz, ez nem fog az Európai bíróság felett állni. Ez egy speciális bíróság, amely külső ellenőrzést hajt végre az Európai Unió nemzetközi kötelezettségeit illetően, annak alapján, hogy hogyan alkalmazzák az egyezményt, amelyhez az EU csatlakozott. Tehát ez a Strasburgi Bíróságnak a feladata. Ez minden. úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen ki kellett hangsúlyoznom. További kérdések. a, tagá- a tagállamok a 33-as cikk értelmében az egyezményben illetve a 35-ös cikk értelmében a tagállamok beperelhetik az EU-t, egy, egymást tagállamokként nem tudjuk beperelni, de Európai Unióként Az, EU, az EU-t viszont a nem EU-s tagállamok beperelhetik. Ami pedig az alapelveket illeti, amelyek a Lisszaboni szerződésből fakadnak, nem hiszem, hogy, sőt, meg vagyok erről győződve, hogy nem lehetséges ez, hiszen a tagállamok között együttműködés azt írja elő, hogy mi egymást nem perelhetjük be. Tehát ezt szeretném mindenképpen leszögezni. Nem hiszem, hogy eh, az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt bizonyos tagállamok opt-out eh, záradéka megkérde, meg lenne kérdőjelezve mm, a kárta esetében, mert minden eh, esetben Azt mondja ki a szerződés 8-as függeléke, jegyzőkönyve, hogy a szükséges mechanizmusokat be kell tartani annak érdekében, hogy a harmadik országok panaszt élhessenek, illetve az egyes tagállam panaszt élhessenek. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió csatlakozási feltételeinek be kell tartaniuk a jegyzőkönyvet, és a jegyzőkönyv kimondja azt, hogy érvényes a három opt-out szabály, és ezt senki sem kérdőjelezheti meg, és senki sem élhet panasszal ezzel kapcsolatban. egy törvény nem lehet ellentétes az egyezmény tartalmával, és ezzel ellen panasz lehet feltenni, ez így van. Tehát az Európai Unió egy jogszabálya ellen mindenképpen lehet panasszal élni. És miért van ez a külső ellenőrzés? Ezt elfogadja az Európai Unió akkor, amikor csatlakozik az egyezményhez. Nem tudom, hogy meg tudom-e őket, önöket nyugtatni az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Az Egyesült Királyság már így is részese az egyezménynek, részt vesz ebben, és részt vesz a bíróság munkájában is, tehát nem változik a jelenlegi helyzet az Egyesült Királyság számára, hiszen már így is tagja az egyezménynek. És ugyanakkor tagja is az Európai Uniónak is, és ezért elfogadja az Európai Unió a Egyesült Királyság esetében a csatlakozási feltételeket. Messerschmitt esetében nem igazán értette mindent, a 14-es jegyzőkönyvvel kapcsolatban például. Én abból indulok ki, hogy a bírók A bírókat az állam küldi Strasbourgba, vannak jogaik, de korlátaik is, jók van ahhoz, hogy részt vegyenek a, a, egy, olyan, egy olyan ügy vitájában, amely az adott országokat érinti, de véleményt nem formálhatnak az adott esetben. Ez is benne van az egyezményben, és pont az a logika emögött, hogyha a bíróság egy bizonyos országot ellenőriz, akkor szeretné azt tudni, hogy mi a kontextus ennek a törvénynek, és részt vehet egy bíró ebben a perben, de nem alkothat véleményt, nem alkothat ítéletet, nem hozhat ítéletet. És ugyanez vonatkozik az európai bírókra is. Tehát a konkrét végrehajtását fogják majd elvégezni az Európai Uniónak, illetve ennek az, az által alkalmazott szabályoknak, és az európai bírók ilyenkor csak értelmezhetik, segíthetnek megérteni ezeket a szabályokat, amelyek esetlegesen vétettek az emberi jogok ellen. De ezután a bíró elhagyja a termet, és így nincs joga ahhoz, hogy szavazzon, amikor az ítélethozatalról van szó. Az Európai Emberi Jogi Bíróság nem a legfelsőbb bíróság, nem áll az Európai Bíróság felett, hanem csak emberi jogi, illetve alapvető kérdésekben dönthet. Ami pedig ezen jogok végrehajtását illeti ezen egyezményen belül, a luxemburgi bíróság ellenőrizni fogja a karta végrehajtását, alkalmazását, de csak akkor, hogyha úgy vélik, hogy az emberi jogok vagy az alapvető jogok, amelyeket az egyezményben lefektettek, ezeket nem tartották be, és ekkor fordul az Európai Emberi Jogi Bírósághoz, amely nek meg kell vizsgálnia, hogy valóban lehet-e itt pert kezdeményezni. Beszéltünk arról is, hogy a kárta következtetéseiben az egyezményről is szó esik, illetve hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéletei valószínűleg a karta konkrét végrehajtására is ki fog majd hatni. Nem tudom, hogy vagy talán az elnök úrnak mondanám azt, lehet, hogy én nem mondtam jól, de én abból indulok ki, hogy mi mindenképpen csatlakozunk a, az egyezményhez. Nem veszünk részt a parlamenti közgyűlés munkájában az Európa Tanácsban, de nagyon bonyolult az is a, az a kérdés is, hogy hogyan tudunk részt venni a bírók megválasztásában, akkor, hogyha nem vagyunk részesei a parlamenti közgyűlésnek az Európa Tanácsban. Messerschmidt úr és mások is dolgoztak már az Európa Tanács parlamenti közülésében, tudják, hogyan választják meg a bírókat, maga a közgyűlés választja meg a bírókat, szavaznak róluk. Tehát a kérdés az az, hogy az Európai Unió hogyan tudja megválasztani a bírókat, illetve azt a három bírót hogyan tudják megválasztani, akit az Európai Unió ö, javasolt. Tehát hogyan lehetne megoldani ezt a problémát, mert hiszen az Európai Unió nem vesz részt a a parlamenti közgyűlés munkájában. Hogyha a 14-es jegyzőkönyvet elfogadják, akkor lehetőség nyílik arra, hogy a tárgyalásaink során, amelyeket az Európa Tanácssal folytatunk, tehát ezen tárgyalások során meg lehet újítani az egyezményt. Nem tudom, hogy lesz-e még egy plusz jegyzőkönyv, de minden esetre meg kell próbálni jogi megoldást találni, mert a jelenlegi emberi jogi bíróság elégedett a 14-es jegyzőkönyvvel, főként akkor, hogy az orosz parlament is elfogadja ezt. De ezen egyezmény minden különösségével együtt gondolni kell arra, hogy a 27 tagállamnak is megvannak a saját jegyzőkönyvei, de nem mindegyiket fogadták el. Ez azt jelenti, hogy ahogy a bizottsági képviselő is elmondta már, először is a tagállamoknak kell mindezt ellenőriznie, az egyes tagállamok nem fogják aláírni ezt addig, amíg nem tudják, hogy milyen jegyzőkönyvek lesznek érvényben, és melyek nem. Tehát ez egy nagyon hosszas, bonyolult folyamat lesz, ezt már most már tudom mondani, de a Lisszaboni szerződés egyetemen előírja azt, hogy eh, hogyan kell figyelembe venni azt, hogy eh, hogyan léptek be az egyes tagállamok az egyezményhez, és így az egyes korlátozásokat is figyelembe kell venni. De a 8-as jegyzőkönyv 2-es pontja a Lisszaboni szerződésben kimondja azt, hogy a csatlakozási szerződés az egyezményhez nem változtathatja meg az egyes tagállamok vonatkozó jegyzőkönyveket, és figyelembe kell venni az egyes tagállamok fenntartásait is. Tehát az egyezmény nem hathat ki az Európai Unió jogára. Nem hiszem, hogy tudok most válaszolni minden kérdésre, de láthatták azt, hogy van még azért szükség arra, hogy vitázzunk. Amikor már meg lesz az első tervezete a jelentésnek, akkor szerintem még sokat tudunk erről beszélni. Köszönöm szépen azt, hogy hozzászóltak, és remélem, hogy hamarosan sikerül egy tervezetet előterjesztenünk. Tempo, la fritta. Ó, igen. Az idő lesz a legnagyobb probléma, hiszen sietnünk kell de mielőtt sietnünk, le kell fektetni a menetrendet. Mendez Vigo úr, szeretne még egyszer szót kérni? Igen, köszönöm elnök úr. Nem szeretnék valamit nyitva hagyni, ami felmerült a vitában, szeretném most rögtön tisztázni. Nincsen opt-out három ország számára az alapjogi kartából. Nincsen ilyen opt-out, nem maradhatnak ki mind a 27 tagállamban alkalmazandó. Van három tagállam, amelyekre utal a karta a, hogy ez a három tagállamot illetve ezek tagállamokban a nemzeti bíróságok hogyan alkalmazzák a kartát, de opt-out kimaradás nincsen sehol. Rendben, Mendez Vigo úr, lássuk most a menetrendet. megpróbálunk a tanácsra valamilyen módon nyomást gyakorolni, ezért gyorsan kell megrendeznünk ezt a bizonyos meghallgatást. Talán a koordinátorok ülésén megbeszélhetjük, hogy kit hívunk meg. A javaslatom a következő, hogyha valóban időben szeretnénk tető alá hozni egy ilyen meghallgatást, akkor április 7-éig szavaznunk kell addig szavaznunk kell erről a jelentésről, hiszen ha addig ezt meg tudjuk tenni, akkor március 17-én sor kerülhetne a meghallgatás, és április 7-én pedig a bizottságunkban szavaznánk. Február 22-ére pedig lenne egy jelentés tervezet. Tudom, hogy nagyon szoros ez a menetrend, de ez elkerülhetetlen, hogyha valóban tartani kívánjuk a menetrendet az előadónknak ez megfelel, úgy látom bólogat, nincs több megjegyzés, akkor lássuk, hogy megye. Tudjuk-e tartani ezt a szoros menetrendet. Tovább lépünk az ötös számot viselő napirendi pontunkra. Az 1995. április 19. Európai Parlamenti Tanács és Bizottsági Határozat helyébe lépő az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlásra vonatkozó részletes szabályokról szóló Európai Parlament rendeletre irányuló javaslat. David Martin az előadónk itt van, nem láttam elnézést, valóban itt van, úgy látom. Rögtön meg is adom a szó David Martinak, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Um, a jó hír az, hogy ez sokkal kevésbé összetett kérdés, ezért, mint az előző, ezért szerintem könnyen konszenzusra juthatunk. A fő kérdés a többi intézmény um, jóváhagyása lesz. De azért röviden felvázolom ezt a témát azok számára, akik ezt nem követik. Az Európai Parlament ideiglenes vizsgálóbizottságokat eh, felállításra vonatkozó jogát a Maastrichti szerződéstől kapta. Olyan esetekben teheti ezt meg, hogyha a közösségi jogszabályok alkalmazásában visszaélést sejtenek. konkrétan nem részletezi a másik és a Lisszaboni szerződés sem, hogy az ideglenes adhok vizsgáló bizottságok felállítása hogyan történjen, ezt az intézményközi megállapodásban kell rendezni. Az Európai Parlament a Maastrichti szerződés lépését követően 92-ben már megpróbálta ezt rendezni, két jelentést is írtunk ez ügyben. 95-ig tartott azonban, hogy ezeket a szabályokat lefektessük, elfogadjuk, elfogadtassuk és nem lennék meglepődve, hogy további három évre lenne szükség az új szabályok elfogadásához amelyet 95-ben elfogadtunk, az a szöveg, mindenkinek a dossziéjában megvan, azonban csak 11 nyelven, hiszen akkor ennyi közösségi hivatalos nyelv volt. A vizsgáló bizottságok felállításra vonatkozó jogunkat igen körültekint alapvetően gyakoroltuk. Három volt eddig, az egyik a tranzit rendszerrel kapcsolatos, a második a kergemarhakorra foglalkozott, a harmadik pedig az Equitable Life biztosító botrányjal. Egyértelmű számomra, hogy a vizsgálati jogot gyakorló eseti vizsgálóbizottságok igen korlátozott hatáskörre rendelkeznek. A problémák az Equitable Life bizottság munkája során pontosan az volt, hogy a dokumentumokhoz nem igazán mértek, fértek hozzá, a szemtanúk meghallgatása is problémás volt, és pontosan ezek azok a kérdések nem meglepő módon, amelyekkel amelyekről nem tudtunk 95-ben megállapodni a tagállamokkal. Az Equitable Life Vizsgáló Bizottság a nemzeti parlamentek példáját próbálta követni, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a nemzeti parlamentek sokkal könnyebben és jobban tudnak ilyen vizsgálatokat lefolytatni. 87 mondja az előadó, valószínűleg 97-re gondol. 97-ben a plenáris ülésen a vizsgáló bizottságokkal kapcsolatos döntést hozott az Európai Parlament. Miért kerül újra napirendre? Azért, mert a Lisszaboni szerződés megváltoztatja az eljárást arra vonatkozóan, hogy a vizsgálat közötti jogát hogyan gyakorolja az Európai Parlament. A 226-os cikkben a Lisszaboni szerződés kimondja, hogy az Európai Parlament saját maga kell, hogy a bizottság és a tanács jóváhagyását megszerezve egy európai parlamenti rendeletben szabályozza a vizsgálóbizottság felállításának kérdését. A jó hír az, hogy kezdeményezési jogunk van e kérdésben, a rossz hír, hogy a bizottság és a tanács hozzájárulása beleegyezése nélkül ez nem fog menni. Az ombudsman hatás köre már meghaladja az Európai Parlament vizsgálóbizottságainak a hatáskörét, jelentősen meghaladja, például a szemtanú meghallgatása, illetve a dokumentumokhoz való hozzáférés terén. Nekem nem tűnik helyesnek, hogy az Európai Parlament vizsgálóbizottsága szükebb hatáskörrel bírja, mint az ombudsman, de hát ez így van. Cheer, um... Lássuk most az eljárást, elnök úr. Mivel a Lisszaboni szerződésben kezdeményezési jogot kaptunk erre vonatkozóan, azt javaslom, hogy az Európai Parlament házszabályának 41-es cikkét alkalmazzuk, ami a szerződések által a parlamentre eh, testált kezdeményezési jog kérdését szabályozza. Szerintem nem módosítsuk a jelenlegi szabályt, hanem egy teljesen új szöveget dolgozzunk ki. Persze ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a meglévő szabályokra építsük ezt, de tegyünk úgy, mintha az egész szabályt dolgoznánk át, mint ahelyett, hogy toldozgatnánk, foldozgatnánk. Ezért azt javaslom ennek a szakbizottságnak, hogy két szakaszban tegyük mindezt először is Azért van szükség erre a két szakasz, mert a többi intézmény beleegyezését is meg kell kapnunk, tehát az első szakaszban az Európai Parlament egy jelentést készít erről, amelyet a többi intézménynek benyújt, tárgyalásokat kezdeményezze a két másik intézménnyel is megpróbál konszenzusra jutni, ezt követően eh, a plenáris elé terjesztene be az Alkotmányügyi Bizottság a végső jelentést, annak végső formájában a részletes új szabályokkal kapcsolatban. Három kérdésre kell koncentrálnunk. Az első a dokumentumokhoz való hozzáférés, és ahogy arra már utaltam, szerintem a legegyszerűbb az lenne, hogy a bizottságnak pontosan olyan jogokkal kell bírni, mint az ombudsmannak e tekintetben. Másodszorban a szemtanúk tanúk meghallgatása terén azok kikérdezése terén is eh, javítani kell a jelenlegi hatáskör. Az Equitable Life Vizsgálóbizottság esetében eh, nem adtak, sokan nem voltak hajlandóak válaszolni a vizsgálóbizottság kérdésére, ezért ezt javítani kell, harmadsorban pedig a vizsgálódásaink során eh, ki kell, hogy kérjük meg kell kapnunk azt a jogot, hogy kikérjük a nemzeti bíróságok segítségét. Nem javaslom azt, hogy a vizsgálóbizottságunk e, bíróságként működjön, semmiféle dön, ilyenfajta döntést, szankciót nem hozhat, erre nem is teszek javaslatot. A vizsgálóbizottságok célja nem ez, de az Európai Parlament vizsgálóbizottságának rendelkeznie kell azzal a joggal, hogy a megfelelő információt megkapja, a dokumentációhoz hozzáférjen, az embereket ki kérdezhesse, és valóban vizsgálódhasson, vizsgálatot folytathasson. A célunk ez, a menetrend pedig a javaslatom szerint a következő. Én az első formájában a jelentést a március 17-i 18-a ülésre kívánom elkészíteni. Remélhetőleg még a nyári szünet előtt a plenárisra kerülhet a ez a jelentés, és a tárgyalásokat pedig ezt követően kezdhetjük meg a bizottsággal és a tanácssal. Én várakozásaim szerint a bizottsággal adva lesz, minden adott lesz ahhoz, hogy jó legyen a kapcsolat a tanácssal szemben, azonban igen, komoly ellenállásra számítok. Köszönöm, mondja az elnök úr. Szeretne valaki szót kérni? Senki? Rendben, akkor azt javaslom, hogy március 17-én folytassuk ezt az eszmecserét. Kérdezem az előadót, hogy addig rá tudják készíteni az írásbeli jelentést. Rendben, Martin úr, akkor erről nincs mit többet szólnunk. A bankfelügyelet kérdése a következő, illetve a pénzügyi rendszer felügyelete. Itt négy darab jogalkotási javaslatról beszélünk a pénzügyi piac felügyelet javításával foglalkoznak ezek. A Gazdasági és Monetáris Szakbizottság hatáskörébe tartozó kérdéshez. Ugyanakkor négy új hatóság vagy testület felállításáról van szó, ezért kérték ki az Alkotmányügyi Bizottság véleményét, amelyeket Inigo Mendez de Vigo készít, minden négyet, Négy, külön, négy nagyon hasonló téma ez, ezért van egy előadónk. Inigo Mendez de Vigórat kérem, hogy vezesse föl röviden és tömören ezt a kérdést, amely a felügyeleti szervek autonómiájáról, hatásköreiről fog nekünk várhatóan röviden beszámolni, illetve hogy ez hogyan kapcsolódik a szerződés új elemeihez. Parancsoljon, Mendez de Vigo úr! Köszönöm, elnök úr. A parlamenti ciklus elején egy jó barátom azt mondta, hogy az Alkotmányügyi Bizottságnak várhatóan nem lesz túl sok dolga. Hiszen a főpolitikai célunkat, alkotmányügyi célunkat elértük. Jó barátom tévedett. Ahogy a ma délutáni vita is jól mutatja, van bőven tennivalónk. Van egyszer az emberjogi egyezményhez való csatlakozás kérdése, amely roppant összetett, és emellett a pénzpiacok felügyelete a másik. Kényes pénzügyi, jogi és alkotmányügyi kérdés, hiszen ez a pénzügyi gazdasági piacokat érinti, de alapvetően egy jogi kérdés, el sem tudom mondani, hogy milyen bonyolult és összetett, ez így került az asztalunkra. Rögtön az elején le kell, hogy szögezzem, hogy az Európai Bizottság, az mi szakbizottságunk csak egy eh, előadott nevezett kell négy véleményre. Voltak eh, ezzel kapcsolatban fenntartásaim. Úgy tűnt számomra, hogy ez hibás döntés lehet. Mégis elvállaltam. Mert a hatóságok igen hasonlóak. Na majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban ez hogyan tud megvalósulni. Ha megengedi elnök úr, akkor felvázolnám, hogy milyen kérdésekkel kell itt foglalkoznunk. A gazdaság és monetáris szakbizottság az illetékesek kérdésben, és négy ember foglalkozik a négy különböző jelentéssel, a bankfelügyeleti hatósággal, a makroprudenciális és rendszerkockázati felügyelettel, az értékpapír felügyelettel, illetve a biztosítás és nyugdíj felügyelettel. Eh, García Marcállói Márfil úr, eh, Szilvi Gulár, Sven Gigold és Peter Skinner a négy előadója ezeknek a témáknak, négy különböző frakciót eh, képviselnek ők. A pénzügyi válságra reagálva az Európai Bizottság úgy vélte, úgy érezte, hogy elejét kell venni annak, hogy ez még egyszer előfordulhasson, még egyszer megtörténhessen ez a piac összeomlás. Az Európai Bizottság javaslata jól tükrözi azt a politikai szándékot, azt a politikai akaratot, amely arra irányul, hogy meghúzzuk a határt, és európai szintre emeljük a piacfelügyeletet. Egészen eddig nemzeti szinten történt a piacfelügyelet, a pénzügyi szervek felügyelete, a nemzeti szervek természetesen megpróbáltak együttműködni, de meghaladta a banki világ és a piacok meghaladták a nemzeti szintet, európai szinten, sőt világszinten működnek ezek a dolgok. Ezért készültek ezek a jogalkotási javaslatok. Négy rendelet tervezetben testesültek meg, csúcsosodtak ki ezek a javaslatok. Négy jogszabály és egy korábbi jogszabály átdolgozása, amelyet egyébként legutóbb, ez utóbbit meg az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. A pénzügyi és gazdasági válságra való adott reakció volt ez, és a cél az, hogy az európai felügyeleti rendszert fektessük le az e ESFS, a pénzügyi, felügyelet, a pénzügyi felügyeletek európai rendszerét kell létrehozni. A rendszerkockázati testület létrehozása is ide tartozik, és egy makrorendszer, illetve három mikrorendszer felügyeleti rendszer létrehozásáról beszélünk. Lesz egy értékpapír felügyelet, egy biztosítás és foglalkoztatási nyugdíjfelügyelet, eh, rendszerkockázati testület és bankfelügyeleti hatóság. Egy PowerPoint prezentációval készültem, hiszen egy látható a terem jobb oldalán. Így talán könnyebb lesz megoldani az európai rendszerkockázati testület, az első, amiről beszélnem kell, illetve az európai pénzügyi felügyeleti rendszer. Ez a kettő van az első legmagas, legmagasabb szinten. A nemzeti felügyeleti rendszerek, amelyek már korábban is léteztek, e, ezekre épül ez, ezek a testületek azonban kulcs szerepet játszanak majd a jövőben a tervek szerint. A legfontosabb felügyeleti szervek továbbra is a nemzeti felügyeletek lesznek. Ez alatt lesz az európai szint, a három mikro hatóság, amelyeket említettem, tehát a bankfelügyelet, az értékpapírfelügyelet, a biztosítás és nyugdíjfelügyelet. Lássuk, hogy mik ezek a felügyeleti hatóságok. Ezek meglévő bizottságok helyét veszik át, és tulajdonképpen nem tesznek mást majd, mint elsősorban szakmai normákat, szabványokat dolgoznak ki, azt biztosítják, hogy koherensen egy formán alkalmazzák a vonatkozó közösségi jogszabályokat, a felmerülő viták rendezésében is szerepet játszanak majd, illetve az esetlegesen kialakuló e, válságok kezelésében is aktívak lesznek. A következő e, dián látható, hogy ezek a testületek milyen hatáskörökkel rendelkeznek majd. Ezek közül az első a technikai szakmai szabványok normák kidolgozása. Másodszorban az érintett ágazatokkal, ágazati szereplőkkel, szakszervezetekkel, illetve magáncégekkel konzultálnak, egyeztetnek. E konzultációkat követően e, tesznek javaslatot a szakmai normák tervezetére, de nem ők fogadják el, hanem az Európai Bizottság felelőssége lesz, hogy jóvá hagyja ezeket a normákat. Ekkor az történhet, hogy az Európai Bizottság elfogadja a felügyeleti hatóság javaslatát annak eredetés teljes formájában, ezt követően pedig a hivatalos közlönyben megjelennek ezek a normák. A második lehetséges eset, hogyha az Európai Bizottság nem fogadja el a felügyeleti hatóság normatervezetét, itt merülnek fel az első problémák, az első kérdőjelek. Részben módosíthatja a javaslatot az Európai Bizottság, hogyha megfelelően indokolja, ezen módosításokat. Talán ez a egyik legfontosabb kérdés, amelyel majd foglalkoznunk kell, amikor ezt az eljárást zárjuk. A következő diára tovább lépve Ezen a dián a felügyeleti hatóságok hatás köreit láthatjuk a közösségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban, illetve hogy hogyan tudnak érvényt szerezni a közösségi jogszabályoknak. Egy olyan helyzetre utal ez a dél, amikor egy nemzeti felügyelet alkalmazza, de helytelenül a közösségi jogszabályokat. Mi történhet ezen esetben? Az történhet, hogy az európai felügyelet a nemzeti felügyelettel együtt azt mondhatják, hogy valóban helytelenül alkalm, került alkalmazásra az uniós jogszabály, és megváltoztatják a helyzetet. Mi van akkor, hogyha a Nemzeti Felügyeleti Hatóság nem ért egyet az e- európai felügyelettel? Nos, akkor a felügyeleti hatóság ajánlásokat küldhet a nemzeti szervnek, amelyet vagy elfogadnak, ez e- elfogad a nemzeti szerv, vagy nem. Mi van akkor, hogyha nem fogadja el az európai testület ajánlását, vagy hatóság ajánlását? Ebben az esetben az Európai Bizottsághoz döntést ismételten csak. Tehát a nemzeti hatóság az ajánlásokat tehát vagy követi, elfogadja, vagy sem. Hogyha az Európai Bizottság jóváhagyását adja, akkor a nemzeti hatóság kivételes elbánást kérhet, vagy egyéni elbánást kérhet. Ami a tízes cikket illeti, ahol a pénzügyi stabilitásra leselkedő komoly veszélyről beszélünk. Nos, ebben az esetben az Európai Bizottságnak döntést kell döntést hoznia, amelyet eljutat az Európai Felügyelethez. az egyes tagállami hatóságokra külön-külön döntéseket hozhatnak. Ha tehát az európai hatóság követ, ajánlását követi a nemzeti hatóság, most akkor nincs gond, akkor minden rendben. Ha nem, akkor az Európai Bizottság hoz döntést, amely az adott nemzeti pénzügyi piacra vonatkozik. A négyes számú fontos téma, még mindig a tízes cikknél tartunk. A vitás kérdések rendezésére vonatkozik. Itt a döntéshozatali folyamatban a nemzeti szervek között koordinációt ír elő a rendelet. Ebben az esetben az Európai Felügyeleti Hatóság megpróbálhat megegyezésre jutni az érintetekkel, hogyha ez nem sikerül, akkor határidőt határoz meg, ameddig az érintett feleknek meg megállapodásra kell jutniuk, hogyha a nemzeti hatóság eddig a pillanatig, eddig a határidőig nem rendezi a kérdést, akkor megint csak az Európai Bizottsághoz hoz végső döntést hogyha az Európai Bizottság döntését eh, nem tartja tiszteletben a nemzeti felügyelet, eh, akkor európai szintű eh, konzekvenciák, retorziók léphetnek életbe. Ez persze megint csak egy roppant összetett és bonyolult folyamat. Alapvetően európai felügyelet, piacfelügyelet létrehozásáról van szó. Piacfelügyeleti hatóságok szabályokat kell létrehozni, illetve azokat az eljárásokat kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek alkalmazhatóak mind a nemzeti szintű felügyeleti szervekre, amelyek elsősorban felelnek a piacfelügyeletért, illetve a döntések, a jogszabályok betartásáért, illetve a határon átnyúló eljárásokat is. Ezért tehát elnök úr, többé-kevésbé ez a bizottság javaslatának, az Európai Bizottság javaslatának a, a, a gerince. Azonban van még jó néhány megválaszolatlan kérdés az apró technikai részletekkel kapcsolatban. Tudom, hogy hirtelen most ez így elég tömör lehet, amit a diákon bemutattam, és amelyet és amiket felvázoltam. De a fő kérdés az, hogy az Európai Bizottság hatásköre meddig terjed ezekben az ügyekben. Ha például az Európai Felügyeleti Hatóság és az Európai Bizottság között nincs egyetértés, ez hogyan megoldható? Ha például az Európai Bizottság azt mondja, hogy na jó, rendben, konfliktus alakult ki, megmondom, hogy miért hoztuk azt a döntést, amit hoztunk, és miért jutottunk más következtetésre, mint a hatóság, akkor számomra úgy tűnik, az én értelmezésemben, hogy az Európai Bizottság véleménye felülírja a felügyeleti hatóságét. A demokratikus eh, felelősség elve alapján az Európai Bizottság a fékek és ellensúlyok elve alapján valahogy az Európai Bizottság megkérdőjezhetetlen véleményét itt ellensúlyozni kell. Még egyszer mondom, jó néhány kérdőjel maradt még a Lisszaboni szerződés, hogy visszatérjek a kezdethez, a Lisszaboni szerződés elfogadásra került, de jó néhány olyan döntés és eljárás maradt tisztázatlan, amely hiányában nem tudjuk, hogy hogyan fognak a döntések megszületni, hogyan működnek majd a dolgok. Például a határ az Európai Bizottság azon hatáskörei, amelyek eh, alapján a, az európai felügyeleti hatóságoknak és eh, ezeken keresztül a nemzeti hatóságoknak iránymutatást ad. Ez pontosan eh, milyen, milyennek a jogalapja? Ez a Az én értelmezésemben ez a 291-es cikk alapján nyeri el a jogosultságát, tehát az Európai Bizottság erre a cikkre vonatkozóan teheti ezt meg. A problémás lehet, hogyha az Európai Bizottság felülbírálja a többi szereplőt. Tehát például, hogy az európai felügyeleti szervek olyan döntéseket hozhatnak, amelyek a pénzügyi szereplők mindennapi munkájára kihatással lehetnek. Ne felejtsük el, hogy nemzeti szinten mennyire nehéz helyzetben vannak ezek a pénzügyi szereplők. Itt van például az átláthatóság kérdése, bizonyos fajta információ nem hozható nyilvánosságra pénzügyi szereplőkkel kapcsolatban, ami tovább bonyolítja az ügyeket. Hogyha a felügyeleti hatóságok hatáskörének kérdését nézzük, akkor egyértelműbbé, világosabbá kell tenni, hogy a parlament milyen szerepet játszik, játszhat, mi a feladata, hogyan vehet részt ebben a folyamatban, és pontosan mit tehet és mit nem a felügyeleti hatóságok felügyeletében, ha úgy tetszik. Ez az oka annak, hogy szerettem volna felhívni az önök figyelmét, kedves kollégák, ezekre a problémára, és szerettem volna felvázolni azt a négy központi kérdést, amely felmerül, és a legfontosabb a piacfelügyelettel kapcsolatban. A többivel, többi részletkérdések kapcsolatban nincs ennyi kérdés. Például az Európai Rendszerkockázati Testület, kapcsolatban is vannak tisztázatlan részletek, de ezek nem annyira fontosak, mint az a négy fő téma, amelyet, sokat gyára mondom, amelyet az imént fölvázoltam. Elnök úr tehát vélemény előadójaként most várom a kollégák gondolatait ezzel kapcsolatban, hiszen szeretném minél hamarabb ha nem is végső, de előzetes formájába önteni a szövegeket, a véleményeket, amelynek következtében konkrét javaslatot tehetünk az ECON szakbizottság irányába. Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy bármiféle dokumentumot is adunk ki a kezünkből ezen szakbizottságban, de annak hasznosnak kell lennie, világosnak, és a gazdasági és monetáris szakbizottságot nem kerülhetjük meg, mi nem teljesen szabadon járunk el ez ügyben. A célunk az, hogy egy felelős, hatékony, politikailag vállalható választ adjunk ezekre a kérdésekre, ehhez megfelelően a megfelelő, megfelelő jogalapot, és a gazdaság és a monetáris szakbizottság eh, öt előadójával is együtt kell szorosan működnöm. Köszönöm szépen Mendez de Vigo úrnak. Eh, Négy jelentés tevője van ennek a témának, négy véleményünk van. Úgy gondolom, hogy valamit elfelejtett elnök úr. Van makro ö, szintű felügyelet is. Tisztelt Elnök úr, ön két dolgot vett egyben. Igen, lehet, hogy igaza van, mondja az elnök, tényleg négyről van szó. Van a makroszinten, és de öt, tehát öt, ötről kell dönteni, de négy jelentéskészítő van. Az elnök azt mondja, hogy köszönni, köszönjük, hogy bemutatta ezt a rendkívül bonyolult területet. Természetesen írásban majd ezt el kell olvasnunk, és el kell azon gondolkodnunk, hogy hogyan tudunk jó jelentést készíteni. Messerschmittől jelentkezett. Köszönöm szépen, először is szeretném megköszönni azt, hogy nagyon jól bemutatta a helyzetet, mind vizuálisan, mind pedig szóban a hétvégén nagy részét azzal töltöttem, hogy ezt olvasgassam, hogy legalábbis valamilyen elképzelésem legyen arról, miről is van szó. Köszönöm szépen ezt az egyértelmű bemutatót még egyszer. Ahogy ön is elmondta, tisztelt Vigó úr, számos kérdés van, amelyet tisztáznunk kell. Általánosságban, amit én kérdezek, az az, hogy ezek az új, ezeket az új szervezeteket miért nem jogi személyiségként definiálják? Szerintem döntő fontosságú az, hogyha már szeretnék elkerülni egy pénzügyi válságot, akkor mindenképpen a lehető legjobban kell bíznunk ezekben a szervezetekben. Pontosan ez a fordulópont. Remélhetőleg a mai válság nem fog megismétlődni. És mielőtt az emberek, illetve a piacok bízni fognak ezekben az új intézményekben, öm, azelőtt azt kell, hogy ezek az intézmények felelősségteljesek legyenek. Egyértelmű, hogy itt mindenképpen jogi személyiségre van szükség. Ezen kívül azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy hogy milyen mértékben kellenek az SEA, tehát az Európai Felügyeleti Hatóságok ajánlásainak nyilvánosnak lenniük. Úgy gondolom, hogy nem ez a kiinduló pont. A lényeg az az, hogy a lényeg az, hogy bizony tudjunk a pénzügyi piacokban, Hogyha nincs szükség feltétlenül a bizalmasságra, akkor mindenképpen nyilvánossá kell tenni ezeket a döntéseket. Szerintem ez lenne a lehető legjobb. Tehát ez, ennek kell lennie a kiinduló pontnak a, az, hogy ezek nyilvánosak legyenek. Az erőviszonyok kérdése a tagállami, illetve az EU ellenőrzési intézkedések között. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek az új intézmények a lehető leggyorsabban erős pozícióra tegyenek szert, és hogy ezek azonnal információt kapjanak a nemzeti felügyeleti szervektől. Nem arról van szó, hogy az európai intézményeknek kell majd kérnie azt, hogy dokumentációt kapjanak. Úgy kell ennek történnie, hogy eh, az európai intézmények automatikusan hozzáférjenek a tagállami felügyeleti szervek információihoz. Csak így lehet bizalmat kialakítani. Ami a normákat illeti, amelyeket ugyancsak megemlített a diáiban, a végrehajtó bizottságnak, illetve, az Európai Bizottságnak együtt kell működnie, ezt mondta, de a kérdés az az, hogy milyen joga van az Európai Parlamentnek. Természetes az, hogy nem csak a, a, a szervek, illetve az Európai Bizottság vannak ott, hanem azok az országok is, amelyek képviseltetve vannak. Tehát őket is be kell vonni, vonni mert például az én országom nem értetné azt, hogy eh, hogyan eh, tárgyalhatnának ezekről a normákról, anélkül, hogy bevonják a parlamentet vagy a tanácsot. Ahol nekem mindenképpen fenntartásaim vannak a javaslattal kapcsolatban, ez a, az egyeztető eljárás, amelyet létrehoztak. Tehát az, hogy az Európai Felügyeleti Szerv közvetíthet akkor, amikor két nemzeti hatóság között ellentmondás van. Én ezt túlságosan lassúnak tartom. Láthattuk azt, hogy a nagy pénzügyi intézmények egy hét alatt is akár összedőlhettek, és egy ilyenfajta hosszú folyamat, olyan fellebezéssel, illetve az, hogy ilyen egyeztetés van, ez túlságosan lassú, gyorsabbá kell ezt az egyeztetési folyamatot, tehát mindenképpen itt kételjeim vannak. Itt van az Európai Felügyeleti Hatóság, amely iránymutatásokat ad ki, döntéseket hoz, és ezekre mindenképpen támaszkodni kell ahhoz, hogy a piacok megfelelően működjenek. A harmadik országok jó gyakorlatait is figyelembe kell venni Kínából, USA-ból, illetve Svájcból, annak érdekében, hogy lehető legszélesebb legyen a referencia alapunk. Végezetül még egy dolog. Úgy vélem, hogy eh, arra kell törekednünk, hogy nagyon egyértelmű intézkedéseket tudjunk, eljárásokat tudjunk létrehozni. Ezt a jelentésben is többször hangsúlyozzák, illetve azt is, hogy a tagállamoktól függetlenek legyenek a döntések. A, az intézményeknél a szavazásnál a tanácsot kell követni. Tehát mindenképpen egyrésztről azt mondják, hogy a döntéseknek mindenképpen függetleneknek kell lenniük a nemzeti érdekektől, de másrésztről viszont nem olyan a döntéshozatali mechanizmus, mint az LKB-nál, ahol minden tagállamnak egy szavazata van, pedig ez lenne a természetes. Nem hiszem, hogy azt kellene úgy gondolom ez lenne a legjobb, hogyha mindenkinek egy szavazata lenne, és nem az lenne, hogy a nagyobbaknak több szavazata van, mint a kisebbeknek. De a, az egész témát én rendkívül érdekesnek tartom. Szerintem nagyon jó munkát végzett a jelentés készítője, de szerintem nagyon sok mindennek kell még történnie. De biztosítottam önöket arról, hogy támogatni fogom önöket, mi akkor is, hogy a kis frakcióhoz tartozok csak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Felhofstadt úr. Tisztelt elnök úr, először is Mendez de Vigónak szeretnék köszönetet mondani ehhez a jelentéséhez, és véleményem szerint nagyon jó dolog az, hogy egy olyan jelentés készítőnk van, aki a négy javaslattal foglalkozik, mert így legalább az egészről tudunk beszélni. Hogyha négy jelentéskészítő van, akkor négy külön alkalommal tárgyalunk erről. Hiszen ez egész dolog egységes, és, és nagyon jó ez így. A bizottság egy utat választott, az Econban négy javaslat, négy jelentés készítő van. Azért, mert mert úgy gondolták, hogy ez egy sokkal jobb így négy külön területen tárgyalni ezeket, tehát három a mikroprudenciás területen, egy pedig a makro területen. Úgy gondolom, hogy a tartalmi értékelésének a javaslatoknak az ekonban kell megtörténnie, hiszen ők azok, akik a gazdasági, monetáris hatásaival tudnak foglalkozni ennek a javaslatnak, hiszen mi jogászok vagyunk. De itt véleményem szerint, elnök úr, nekünk azt kell megnéznünk, hogy milyenek az intézményes aspektusai, jogi aspektusai az előttünk lévő javaslatnak. A javaslatok valóban újdonságot tartalmaznak, bár igazából a három ügynökség a mikroprudenciális területen az már a lámfalusi munkacsoport ajánlásában is benne volt. Tudjuk, hogy a lámfalusi csoportok most már valóságában vannak jogi személyisége, Másodszorban pedig a három mikroprudenciális hatóság mellett lesz egy makroprudenciális is, amelynek értékelnie, figyelmeztetnie kell a rendszer, rendszerű kockázatokra, rendszerkockázatokra. Ami új, az az, hogy a többfajta pénzügyi intézmények, a biztosítók, bankok, takarékszövetkezetek, ezek továbbra is a nemzeti hatóságok illetékessége alá esnek, ahogy korábban is, de hogyha határokon átnyúló tevékenységről van szó, ez 30-40 bankot illet, tehát körülbelül 40 ilyen bankról van szó, és néhány nyugdíj, nyugdíj alapról, illetve néhány biztosítóról, amelyek határokon átnyúlóan működnek, vagyis eh, ők azok, eh, akik eh, az új struktúra alá esnek majd. Szeretném elmondani azt, hogy, és ez az utolsó pontom a bevezetőmben, hogy az Econban még nem utasították ezt el, a négy jelentéskészítő négy különböző politikai frakcióból itt a parlamentben épp azon vitáznak, hogy eléggé messzire megy -e ez a javaslat. És azt mondják hogy a jelentéskészítők, hogy ez nem megy eléggé messze, hiszen már ezt korábban készült, hat hónappal ezelőtt készült ez a javaslat, most már sokkal többet tudunk a válságról, és sokkal ambiciózusabbnak kellene lennünk. A Barózó, a bizottság elnöke elmondta a parlamentben, és a parlamenten kívül is, azt mondta, hogy túlságosan szétszedik az ő javaslatát. Decemberben az ECOFIN is változtatott ezen, főként a mikroprudenciális ügynökségek esetében, és megkongatták a vészharangot, illetve Barózó azt mondta, hogy mindenképpen majd a parlamentre számít, hogy mindent helyre tegyen, és sokkal ambiciózusabb legyen. Tehát nagyon furcsa helyzetben vagyunk most, mert Mendez de Vigo úrnak kell véleményt mondania az Econnak, de az Econban még nem is jutottak döntésre, nem tudják, hogy most mit csináljanak a javaslattal. Én remélem, én úgy vélem, hogy minden esetben a négy jelentés készítő, amelyeknek majd közös álláspontra kell jutniuk, és ők, ők azok, akik kritizálták az ECOFIN-nak a javaslatait, azt mondták, hogy nem elég ambiciózusak ezek. Remélem, hogy az ECON jelentéstévői majd tovább mennek a javaslaton, ambiciózusabbak lesznek, és akkor utána nagyon fontos szerepet játszhatunk, mert ez mi ö, ajánlásunk által az ECON, illetve a négy jelentéstevőjük arra ösztönözhető majd, hogy sokkal ambiciózusabb terveket terjesztenek elő, mint amit jelenleg ebben a javaslatban látunk. Úgy gondolom, hogy jogi javaslatot kell adnunk, mert ez segíthet abban az ekonnak és a négy, jelentéstevő, négy jelentéstevőnek, hogy sokkal ambiciózusabb irányba tudjanak elindulni. És mit jelent ez az ambiciózusabb irány? Nos, az a valóság, hogy a jövőben Európában 31 intézményünk lesz, amelyek a pénzügyi felügyelettel foglalkoznak. A 27 tagállami hatóság, egy makro és három makroprudenciális ügynökség. Ez 31 összességében. Az USA-ban jelenleg 55-56 ilyen intézmény van, amelyek a pénzügyi piaccal foglalkoznak, az 50 állami, és ezen kívül még vannak federális intézmények is, tehát 56 ilyen intézmény van az USA-ban. A frakcióm véleménye az az, hogy nekünk inkább abba az irányba kellene elindulnunk, hogy természetesen a nemzeti hatóságok továbbra is a nemzeti pénzügyi intézeteket ellenőrzik, ellenőrzik de európai szinten az lenne a legjobb, hogyha négy intézményünk lenne, illetve ezeket inkább összevannák egy intézményé. Igazából nincsen annyira nagy különbség a makro és a mikroprudenciális terület között, mert a, a makro szinten ahhoz, hogy felismerjük a rendszer kockázatot, ahhoz kell a mikroszintű ismeret is. Például, akkor, hogyha egy új részvény buborék vagy ingatlan buborék alakul ki, ha, hogy ezt ha látni akarjuk, ehhez azt kell, hogy mikroszinten is tudjuk, hogy mi történik. mikroprudenciális szinten meg kell vizsgálni a bankokat, illetve a biztosítókat, a, illetve a biztosítók ugyanazokba a termékekbe fektetnek be, tehát ezeket kell ellenőrizni, és a bankokat is ellenőrizni kell, Én alelnöke vagyok Hollandiában az egyik legnagyobb nyugdíj alapnak, és a bankokkal és a biztosítókkal is foglalkoznunk, de jövőben másképp fognak bennünket ellenőrizni. Úgy gondolom, hogy nagyon specifikusan kell itt a szakbizottságunknak belépnie, ugyanis két dologról van itt szó. Az egyik az az, hogy a mikroügynökségek, tehát a mikropotenciális ellenőrző hatóságok, bankokat, piacokat, biztosítókat, illetve nyugdíj alapokat ellenőriznek, tehát jogi felelősséget kapnak, egyfajta jogi személyiséget kapnak, de kitűnik a javaslatból az is, hogy végül is ezt a bizottság felülbírálhatja. Ez az én problémám most akkor a, az, ezek az ünösségek teljesen ö, egy jogi személyiséggel rendelkeznek, és meghozzák a végső döntést, és nem dönthet felettük a bizottság, de a makroprudenciális szinten és felül lehet ezeket bérelni, mégpedig a tagállamok által, és végezetül a tanács által, akkor, amikor költségvetési vonzatokról van szó, és amikor minősített többséget érnek el a tanácsban. Tehát itt egy, már egy probléma felmerül, vagyis más szóval elképzelhető-e az, hogy az ünnökségeknek teljes illetékességet adunk a makro-mikroprudenciális területen, de ezeket felülbírálhatja vagy a bizottság az egyik esetben, vagy pedig a tagállamok, illetve a tanács a másik esetben akkor, amikor költségvetési vonzatok vannak a tagállamok számára, és így a tagállamok illetékessége felmerül. Ez az én kérdésem, úgy gondolom ezt kell megvizsgálnunk, és ezen kívül az se lenne rossz véleményem szerint, hogyha a szakbizottságunk meg, megnézné a hatékonyság kérdését. Ez nem annyira hatékony ez a dolog itt így, van három mikroprudenciális szervezet, azt javasolják, hogy legyen egy bizottság a három ügynökség felett. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy a mikroprudenciális ügynökségeknek a bankokkal kapcsolatban más véleménye van, mint annak az ügynökségnek, amely a biztosítókkal foglalkozik, és akkor lesz egyfajta irányító bizottsága három ügynökség felett, amely végül is majd döntést hoz. Hát ez nem tudom, hogy hatékony-e. Azt gondolom, hogy jogi szempontból és adhatnánk javaslatot erre vonatkozólag, hogy mennyire hatékony ez. Miért nem csinálnak egy ügynökséget, amelynek lenne egy makró részlege, lenne egy mikro részlege, és a mikro részlegen belül foglalkoznának a bankokkal, a biztosítók, illetve a nyugdíj alapokkal, különböző igazgatóságok keretében. Ne, lehet, hogy nem kéne ennyi ügynökséget létrehozni. Végül is három pénzügyi centrum lenne így Európában, Párizs, London és Frankfurt. Úgy gondolom, hogy nekünk AFKÓ szakbizottságként mindenképpen véleményt kell alkotnunk, és azt kell mondjuk, hogy szerintünk ez nem annyira hatékony, és úgy gondolom, hogy el kellene kerülni az irányító bizottságot, és jobb lenne, hogyha egy ügynösséget hoznának létre különböző igazatóságokkal, egy vezetés alatt. Vagyis ugyanez vonatkozik a makro területre is, itt is lehetne egy igazatóság, közvetlen összekötetéssel az Európai Központi Bankkal. Utolsó pontomként hadd mondjam el, hogy az Európai Parlament szerepe az, hogy definiáljuk azt, hogy évente kell jelentést készíteniük. Tehát például, mint a tagállamok esetében is, és ennek a három ügynökségnek ide el kell jönni az Európai Parlament elé, éves jelentést kell adniuk, értékelést kell adniuk Összefoglalva, tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy két javaslatot lehet tenni. Az egyik az az lenne, hogy lehetne jogi személyiséget adni az ünnepségeknek, illetve hogy, e, hogy a bizottság, vagy akár a tanács is felülbírálhatja ezeket az ünnökségeket. Ez lenne az első pont. A második pedig az az, hogy a mi szakbizottságunk részéről adhatnánk egy olyan javaslatot, hogy állandóan ünnösségeket hozunk létre, és e felett még lenne egy irányító bizottság, és ezért mi úgy gondoljuk, hogy azt javasolnánk afkóként, hogy legyen egy pénzügyi felügyeleti keret, amelyen belül a különböző igazgatóságok jönnének létre, és egy jogi személyiség ennek az egésznek, és ez lenne egy európai felügyelő szerv. Köszönjük. Biztos vagyok benne, hogy alaposan jegyzetelt az előadónk, Hauregi úr szó. Köszönöm, elnök úr. Rendben. Ferhofstadt úr véleményét érdeklődve hallgattam. Úgy látom, hogy több problémánk van, mint ahogy ezt gondoltam. Hiszen, hogyha az ekonyavaslattól eltér véleményt fogalmazzunk meg. és a bizottság véleményétől eltérő véleményt, akkor nem tudom, hogy az ECON ennek mennyire örülne. hiszen nem biztos, hogy ez volt az eredeti szendékuk, amikor úgy döntöttek, hogy konzultálnak az alkotmány ügyi bizottsággal. Végül is igaz, amit mond, de Perhofstadt úr, de itt arról van szó, hogy arról van szó, hogy hogyan az Európai Bizottság javaslatot tette arra, hogy a pénzügyi válságot követően hogyan kívánja a pénzügyi piacokat újfajta módon felügyelve szabályozni. Nekem az a benyomásom, hogy a pénzügyi tevékenységek felügyelete még mindig nem működik megfelelően a válság után sem. Európában és általában a G20-akban és ez a helyzet júniusban Kanadában valamit mondanunk kell ez ügyben. Nem minden pénzügyi szervezetet és nem minden pénzügyi tevékenységet kívánunk szabályozni, de valahogy az európai és a nemzeti szintű felügyeletet össze kell kötni, hogy pontosan hogy erről vitatkozunk, erről még nem állapodtunk meg. Adózás a banki ágazatban, az úgynevezett a prémiumokat maximáljuk-e, és ha igen, hogyan a toxikus, a úgynevezett mérgező papírok kérdése is felmerül, a vezetők bérezése, ezek mind-mind vitatott és kényes ugyanakkor napi renden lévő kérdések. Az Európai Bizottság és az Econ bizottság kritériumai nem oldották meg mindezeket a részletkérdéseket. Ezért az előadónak csak azt tudom mondani, hogy a Palatu Ferhofstadt úr javaslatait, amely teljesen más modellként látja ezt a felügyeletet. A véleményem az, hogy az ECON szakbizottság ezt nem fogja elfogadni, itt már úgyis úgyis egy konszenzus alakult ki, nem tudom, hogy ez mennyire van kőbevésve persze. A második kérdés, amiről mindenképpen szeretem volna szót ejteni, az a hatóságok természet, illetve e, együttműködés a központi bankkal és a bizottsággal egy francia-német konfliktust vélek itt felfedezni. A német kormány ragaszkodta ahhoz, hogy független a központi bank és politikamentes teljes mértékben, miközben Franciaországban más az ideológiai álláspont. Szeretnék, hogyha a pénzügyi és gazdasági szabályozás az Európai Unióban eh, a politikai politikusok bölcsességére is lenne bízva. Tehát kérdés az, hogy ilyen esetben a pénzügyi felügyelet az politikai, vagy központi banki politikamentes terület. legyünk reálisak, a, pol- a parlamenttel nem konzultálhat, és nem is fog konzultálni egyik európai felügyelet sem közvetlenül, de valamilyen ex post ellenőrzést, valamilyen parlamenti, demokratikus, politikai felügyeletet gyakorolnunk kell. Hogy hogyan, s miként, erről szól a történet. És si existe una definición definitiva Mit várunk ezektől a felügyeletektől? Mit szeretnénk? Mit csináljanak? Ezt kell először körbejárni és alaposan definiálni, és azt hiszem, hogy a jelentes is ezt próbálja meghatározni. Az elnök, Mendez de úr szeretne, eh, nem először Hefnen úr. Igen, elnök úr, szeretném, hogyha az Európai Bizottság véleményét is meghallgatnánk ez nyilván eh, roppant érdekes lenne. De először Hefner úr. Tájn előttem jelentkezett. Oké, okay, ich danke für den Hinweis. Köszönöm szépen, hogy szólt. Én is eh, szeretném hangsúlyozni azt, hogy mindig is azt mondtuk, hogy erős német szempontból pedig független pénzügyi fedőletre van szükség. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat nem tartalmatja ezt. Már a diák is megmutatták azt, hogy a javaslat nagyon bonyolult, és a jogi személyiségek kérdése sem belátható, nagyon bonyolult az egész, nem igazán független, a rendszer, és nálunk Németországban a Bundesbankkal, illetve egy másik felületi szervvel nagyon rossz tapasztalatunk volt. Mindig azon az elképzelésen voltunk, hogy legyen egy fegyületi szerv. Ez a jelenlegi javaslat, ez nem felel meg ennek, és szeretném azt, hogy egy kicsit talán várjunk, hiszen még döntéshozatali folyamat van, vagy inkább saját javaslatokat kell megfogalmaznunk, és meg kell próbálnunk hatást gyakorolnunk az ECON szakbizottságra. Köszönöm szépen! Ja, herzlichen Dank. Ich will... Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni, mert eh, még ez az első eszpecsere ebben a témában, és én úgy értelmezem a mai vitát, hogy eh, Mendez de Vigo jelentés készítő úr igazából csak anyaggal szolgált a további tanácskozások számára. Másképp kezdem. Úgy tűnik, hogy eh, egy olyan területen beszélünk a létrehozásról, hogy azok a kérdések, amelyeket meg kell tárgyalnunk, az a fő kérdés, hogy hogyan tudjuk egy olyan keretet létrehozni, amely gazdaságilag és megfelel a piacnak, viszont megfelelő jogalapot is képez. Számos alapvető kérdés merül fel, alkotmányos kérdés, jogi kérdés, nagyon-nagyon nehéz ez a kérdés, és nagyon nehéz lehatárolni itt a szakbizottságokat, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi alakulat, a szerkezet, amelyet létrehoztunk, illetve az, hogy itt egy egységes jelentést fogunk készíteni, egy jelentés készítőnk van, ez mindenképpen jónak fog bonyolulni. Másodszorban pedig szeretném azt elmondani, hogy egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy ezt a vitának még csak az elején járunk, és rossz lenne most az, hogyha hogyha már most megállapodnánk valamiben, és azt mondanánk, hogy így megvan oldva a probléma. Sokkal bonyolultabb az egész helyzet, és örülök annak, hogy különböző oldalról elmondták azt, hogy nekünk sokkal ambiciózusabbnak kellene lennünk ebben a témában. Nem szeretnék többet mondani ezen általánosságoknál, mert szerintem még most nem tudunk szakmai vitát folytatni, de szerintem körülbelül meg tudjuk határozni azt, hogy milyen irányra legyen a jövőbeli vitának. Úgy vélem, hogy többen nem kívántak szót kérni, ezért a bizottság képviselőjét szeretnénk meghallgatni. Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót. A DJ Magtól érkeztem. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes vitát, és örülök annak, hogy első eszmecserét folytathatunk. Úgy gondolom, hogy számos kérdés, amelyet felvetettek, azok hasonló kérdések voltak, amelyeket mi is felvetettünk. Végezetül megpróbáltunk egyfajta megoldást találni, egy javaslattal előállni, amely lehetséges jelenlegi szerződés keretén belül, a Lisszaboni szerződés keretén belül, és mindenképpen megfelelő működő megoldásokat kell találni ennek keretén belül az EU számára. És úgy gondolom, hogy mindenfajta javaslatot szívesen fogadunk önöktől, vagy bármilyen vitára hajlandóak vagyunk. Számos technikai kérdés jogi kérdésekhez kötődik, például, hogy milyen mértékben engedik meg azt a szerződések, hogy átadjuk a hatásköröket az ilyenfajta szervezeteknek, és vannak olyan kérdések is, amelyek ahhoz kötődnek, hogy mi, mi lesz majd az Európai Bizottságnak a szerepe az egészben. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha függetlenek lennének ezek a szakértői szervezetek, de azt is látni kell, hogy a szerződéses keret bizonyos fajta korlátozásokat szab meg de nagyon örülünk annak, hogyha bármilyen információval szolgálhatunk Önöknek. Köszönöm szépen. del Köszönjük, Mendes de Vigo lezárja, ha minden igaz. Köszönöm, elnök úr! Először is hagyd mondjak köszönetet mindazoknak, akik hozzászóltak ehhez a témához. Az elején elmondtam, hogy ez még csak egy előzetes eszmecsere, semmi több. Én így is vettem. Mindenkinek meghallgattam a véleményét. Az nyilvánvaló, hogy sokat tenni valónk. Hiszen nem világos a helyzet. Hefner és Hauregi úr olyan kérdésekre kérdeztek rá, amelyeket én is fontosnak tartok. Joggal mondják, hogy a 2000 2009. szeptemberi bizottsági javaslata a pénzügyi és gazdasági válságra adott reakciónak fogható fel. Reakció, mert a politikai etosz azt mondta, amely azt mondta, hogy nem akarunk az európai szinten beleszólni ebbe, majd a nemzeti felügyeleti hatóságok együttműködnek, tulajdonképpen nem működött, és a politikai keret nem volt működőképes, ezért valami mással elő kellett előállni. Ha abban egyetértünk, hogy nem működött, akkor már csak az az igazán nehéz, hogy arról megállapodjunk, hogy mi az, ami működőképes lehet. A politikai reakció az az, hogy valamit tenni kell annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy ez még egyszer megtörténhessen. Lehet ez intézmények, hatóságok létrehozása, nem is tudjuk, hogy pontosan mi a célunk, nem is tudjuk, hogy pontosan mit fognak ezek tenni. Nem tudjuk, hogy ezek mennyire elszámoltathatóak, eléggé egy... egyértelműen fogalmazunk-e. Itt teljesen szűz területen járunk, eh, ahol még nem járt előttünk senki. Úttörő munka ez, hogyan tudunk egy politikai projektnek jogi eh, személyiséget adni. Stratégiai kérdés van azonban a dolgok mélyén, eh, ahogy arra Felhofstadt úr is utalt. Mit akarunk itt csinálni, mit akarunk elérni? azt javasoljuk az Európai Bizottságnak, hogy egy közös intézményt hozzon létre ezekre a hatóságokra inkább? vagy megvárjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok, mik lesznek a fejlemények, és akkor majd próbálunk reagálni, akkor persze kisebb rátásunk lesz a dolgok alakulására. Hogyha az első opciót választjuk, akkor azt kockáztatjuk, hogy az Econ szakbizottság ezt egyből visszautasítja. Azt mondja, hogy jogilag ez teljesen indokolható, de náluk nem működőképes, hiszen én egyedül vagyok a vélemény, négy vélemény előadója, de az afko négy különböző frakció négy különböző előadójának kell megállapodnia. Ezt szinte lehetetlennek látom ez esetben. Még egyszer mondom, a kérdés az, hogy mit is akarunk elérni. Van még egy kérdés, amiről fontosnak tartom, hogy beszéljünk, ez pedig, hogy milyen viszony van közöttünk és az ECON szakbizottság között. Az ECON nem vár ránk, holnap tart egy meghallgatást a témában, már papírra is vetették a gondolataikat ez ügyben. Együtt döntésről beszélünk, ami csak még tovább komplikálja a dolgokat. Itt nem egy olyan jelentésről beszélünk, ami pár általános eh, javaslatot tesz, nem a bizottság javaslatára adott konkrét választ várnak tőlünk. Jogi megfogalmazásra van szó. Ez már, ezzel megint csak azt kívánom hangsúlyozni, hogy nem egyszerű a dolgunk. Ferhofstadt úr a spanyol szocialista párt támogatására várhat. Zapatero úr meg fogja győzni, az ő szívét elnyerheti. Nem csak viccelem, vicceltem, de Ferhofstadt úr radikális javaslat talált elő, miért legyen három hatóság, miért nem lesz egy darab közös. Konszenzus próbálunk építeni, de a bizottság javaslatától ez radikálisan eltérne. Ferhofstadt úr, nagyon sok politikai és jogi érvet kellene felsorakoztatnunk, hogy ezt alátámasszuk. Van egy alapelv, amelyről megállapodhatunk, azt hiszem, a politikai kezdeményezés előjoga, monopóliuma az Európai Bizottságé. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. A három felügyeleti hatóság jogi személyiséggel bír. A rendszerkockázati testületre ez nem vonatkozik. Volt egy másik érdekes kérdés, ami szintén nagyon fontos, ez a határidők meghatározása. Például a vitás kérdések rendezésére vonatkozóan, illetve a nemzeti és az európai felügyeleti hatóságok közötti vita rendezésre vonatkozó határidőket meg kell eh, határozni. Másik fontos kérdés, azt aztán mindenki eh, említette, vagy legalábbis többen. Végső soron az Európai Bizottság hozza meg az utolsó szót a vitás kérdésekben Meg kell a felügyeleti hatóságok és a bizottság közötti kapcsolatot még egyszer vizsgálni. Itt ex post vizsgálatra beszélünk. 290-es cikk alapján a mm, delegált jogi aktusok visszavonhatóak, és ex post ellenőrzés alá vonhatóak. Itt a szerződéses keret adott. Egy jogi közösség vagyunk, ezért egy olyan megoldás, amely a, bármennyire zseniális és működőképes, de nem felel meg a szerződéses keretnek, az sajátos módon nem opció. Ferhostett úr beszélt a határozatok, döntések, ajánlások kötelező jellegéről, illetve arról, hogy az Európai Parlament milyen szerepet játszhat és hogyan ebben a folyamatban. Elnök úr, én ezeket mind-mind följegyeztem, ezeket a kérdéseket, megjegyzéseket, aggodalmakat. Holnap részt veszek az Ekon szakbizottság meghallgatásán, és ott majd uh, jobban látom, hogy az Ekon előadók hozzáállása pontosan mi, hogy ők hogyan gondolkodnak e kérdésben. Ez nagyban befolyásolja majd az én gondolkodásomat is. Tudnom kell, hogy az Econ mit tervez, és mondott valamit Ferhofstadt úr, amiben maximálisan igaza volt, ambíciózusan kell neki látnunk a feladatnak, aztán majd meglátjuk, hogy mihez tudunk kezdeni. A minap hallottam az előadóktól, hogy a bizottság javaslata, amelyet módosított az ECOFIN, nem eléggé ambiciózus, na majd mi megmutatjuk, hogy mi az ambíció, ennek a szellemében nyújtom be a javaslatomat. Ha nem bánják, akkor a négy ECON előadóval kapcsolatban lépek, megpróbálok velük egyeztetni, és mindenképpen rajta tartom az ujjam a dolgokon, és próbálok előrelépni az ügyben. Köszönöm. Köszönöm még egyszer elnök úr mindenkinek a hozzászólását. Parce que je voulais en fait exactement proposer ce que M. Mendes de Vigo a, a conclu. Azt javasolnám, amit uh, eh, Vendez uh, eh, de uh, eh, Vigo is elmondott, hogy legyen egy találkozás, uh, és a négy uh, jelentéskészítőből egy uh, legyen. Azt szeretnénk, hogy uh, valóban a megfelelő parlamenti döntés szülessen. Mendez de Vigo úr, csak a következőt szerettem volna elmondani. Lesz egyeztetés a parlament és a tanács között, ezt illetően százszázalékosan biztos vagyok ebben. Egyedetes eljárás van, nem ugyanaz a véleményünk, és eh, ami a spanyol elnökséget illeti, pozitív a hozzáállásuk, a javaslatokkal szebbe, szemben. A madridi találkozón is beszéltem az illetékességgel. Ön a mi jelentéskészítőnk itt a szakbizottságban, szakbizottságunkban, és segíthet a szakbizottságunk abban, hogy a négy jelentés készítő kicsit tovább haladjon, hiszen mindenképpen egységességre van szükség itt az Európai Parlamentben, mert különben semmit sem fogunk elérni. Még Barózó áldását is megkaptuk, azt mondták, hogy segítsünk az Ecofinnek. Ezt mindenképpen meg fogjuk tenni, ambiciózusabbak leszünk. És sikerül majd javítani a helyzeten. Ennyit szerettem volna végezetül megegyezni. Elnök, egyértelmű, hogy nagyon komplex a kérdés, és sokkal jobban meg kell ezt nézni. Az információ, amelyet kaptam, az nem tudom, hogy helyese, de úgy tudom, hogy az Econ szakozottság áprilisra ezt el akarja intézni, és hogyha véleményt kell kiadnunk, akkor nem igazán lesz időnk, arra sokat gondolkozzunk, de azért még van időnk. Február 22-ére kell valamit papírra vetnünk, ez rendben van? Minden lehetséges, mondja az elnök. Azt javaslom, hogy legyen február 22-én egy másik vitánk, és majd április 5-én pedig szavazunk erről. Ez lenne az időbeli beosztásunk, akkor ezzel végre értük a napirendünknek. Csak arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy mikor találkozunk legközelebb a szakbizottsági ülésen. Február 8-án López Garrigo államtitkár fog eljönni az ülésünkre, tehát kérem jöjjenek el önök is és február 22-én pedig a szokásos ülésünk lesz itt Brüsszelben. Most elvileg a koordinátori ülésünk következik a szakbizottsági ülés után, nincs sok időnk, azért, már 18.30-kor el kell menniük a tolmácsoknak, 15 percünk van, tehát 15 perc alatt el kell mindent intéznünk, de hogyha mégsem, akkor holnap találkozunk majd. Köszönöm a szakbizottsági tagoknak, és arra kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt velünk a teremben.